Okay. Where are colleagues? Kedves kollégák, hol vagytok? Járek, ő mindig itt van, ő meg én, mi mindig itt ülünk. De kezdjük el az ülésünket, hiszen már két perccel elmúlt fél három. És lenne néhány közleményünk, döntésünk reméljük, hogy a webstreamegen keresztül a kollégákhoz is eljutnak az információk. Ami a júniusi napi rendünk elfogadását illeti, megvizsgáltuk ezt, és úgy döntöttünk, hogy a három néppárti javaslatot elfogadjuk, és napirendre tűzzük júniusban. 0720 0 algériai nők ügyével foglalkozó petíciót pedig úgy szintén egy negyedik pontként még ezt is hozzáadjuk a napirendi pontra, és aztán úgy döntöttük, hogy nem kívánunk új véleményeket e, megfogalmazni, és aztán nyitva hagyjuk a vitatott e, petíció közül a 0004 2018-at, a 0017 2018-at pedig közösen kezeljük majd a 0 22-essel, és egyébként pedig ami 2016-as 707-es petíciót illeti szintén nyitva hagyjuk, és aztán volt még egy 2015-ös, amit szintén, illetve 2016-ból a 1562-es, ezt is nyitva hagyjuk, és várjuk a bizottság válaszát. Aztán a tényfeltáró utazások esetében szeptember 19-én utazunk Valedorába, Olaszországba, hát október végén utazunk Donyánába, elnézést, akkor utazunk Valedorába, és előtte Donyanóna, Spanyolország és legkésőbb június 5-ig kell jelentkezni a kollégáknak, így lesz ide a frakcióknak, hogy ezt végig gondolják, tehát szeptemberben Valedóra és októberben Donyanona. Aztán a kulcsfontosságú üzenetek megszavazása, ez a, a CCC-nek, de mivel én vagyok a szakbizottsági elnök értekezletének a vezetője, így hozzám kerülnek majd ezek az elfogadott üzenetek, aztán elfogadtunk egy szóbeli kérést a szavazati joggal kapcsolatban, aztán a Peti portála kapcsolatban a munka folytatódik a tervezett módon, és folyamatosan tájékoztatást is kapunk erről, majd pedig eh, megszervezünk a Júrival és a jogi támogatásával egy parlament közi találkozót a nemzetközi parlamentekkel, illetve az ombudsmannal, és mi a novembert preferálnánk, eredetileg is ezt az időpontot tűztük, és megpróbálom a Júrival ezt megoldani, illetve a jogi szolgálattal, hogy ők is beleegyezzenek ebbe. Tehát idén novemberben szeretnék még ezt megszervezni. A koordinátorok úgy gondolták, hogy jövő február, amely már elég közel van a választásokhoz, nem lenne megfelelő megoldás. Aztán az Ample foglalkoztatás ügyi szakbizottság levele a tervezett idejű szerződések bizonytalanságával és visszaélésszerű alkalmazásával kapcsolatban. Engem felhatalmaztak, hogy válaszoljak erre a levélre, és írjak egy levelet, amelyben újra kihangsúlyozom, hogy a, a szakbizottság és az általunk folytatandó eljárások és a mi hatásköreink mindenképpen szeretnénk, hogyha sértetlenek maradnának és fenntartanák, és ezt fogom megfogalmazni. Aztán tájékoztatási pontok esetében pedig megadtam meg a tájékoztatást, a koordinátorok tudomásul vették a közleményeket. És akkor most rátérünk a 8-as napirendi pontra a ciprusi tényfeltáró utazásra, amelyre, amelynek keretében Famagusztába utaztunk. Ciprus egy gyönyörű ország, gyönyörű sziget, amit szeretnék említeni röviden, hogy a küldöttség elnöke én voltam, részt vett ezen kívül Alberto Csirio, Rosa Esteres Feragut, Sofia Sakorafa, Angela Valina és Igor Soltes, mint teljes tagok, illetve három további résztvevő, Teresa Jiménez Beferil, Demetrius Papadakis és Takis Hagyi Gargú voltak a további résztvevői ennek a küldöttségi utazásnak. És attól a pillanattól kezdve, hogy megérkeztünk, ez egy nagyon-nagyon érdekes um, utazássá vált, és valóban azt érezhettük, hogy frakciókon át mindenki ugyanazokat az érzelmeket élte át, és ugyanaz a véleményen voltunk, ugyanazok az álláspontok fogalmazottak meg bennünk, találkoztunk Famagusta eh, polgármesterével, Nikóziában az uniós eh, fennhatóságú területen, az EU házában, Demetri Szilorisszal találkoztunk, aki a képviselőház elnöke, illetve a külügyminiszter úrral, Nikos Christodoulidesszel, illetve Famagusta polgármesterével Alexis Kalanosszal is találkoztuk, ezen kívül pedig az ENSZ főtitkárának különleges megkül, megbizotjával, Elizabeth Spehárral is találkoztunk, és, és aztán elutaztunk Famagosztába, hogy a lezárt varosai területet megtekintsünk. Nem könnyű ide bejutni, és egy Glossa nevezetű strand látogatását is magába foglalkozta ez az utazás és később a sajtótájékoztatóra került sor Famagusta polgármesterével, a Famagusztai Kulturális Központban, Deriniában. Derinája nagyon közel található Famagusztához, és ez is hivatalos részét képezte a programunknak ez a sajtótájékoztató. Nagyon-nagyon komoly érzelmeket kavart ez az utazás bennünk. Itt ugye olyan eh, petíciót benyújtókkal volt dolgunk, akiket eh, elüldözték otthonukból, és itt a petíció célja az lenne, hogy visszatérhessenek otthonukban, eh, de az Európai Parlament nyilván nagyon keveset tett ennek érdekében. 2017. júliusában született egy megállapodás, és a végig a látogatásunk alatt újra és újra elmondtam, hogy mi nem tudjuk megérni azt, hogy előrelépést tudunk kieszközölni, hiszen 44 év óta befagyott helyzetről beszélünk, ismerjük az érintett feleket, nem tudunk itt előrelépést megígérni, de ugyanakkor életben tarthatjuk, naprenden tarthatjuk ezt az ügyet. A 2011 júliusi állásfoglalásunkat is továbbra is fenntartjuk. Mi itt most természetesen Famagusztára koncentráltunk, a petíció benyújtója alapján kapott információkkal foglalkoztunk, és nem a ciprusi török-görög konfliktus egészével foglalkoztunk itt. Természetesen mindenki azt szeretné, hogyha megoldódna a letelepedés, visszatelepedés eh, Famagusztába, és újra letelepülhetnének azok, akiket elüldöztek otthonukból, de Kranz Montanában, Svájcban tavaly júliusban sor került egy ENSZ által vezetett konferenciára, ahol szintén nem született megállapodás erre vonatkozzon, hogy egy átfogó letelepedési menetrend alakuljon ki, és 44 éve, tehát a 74-es török megszállás óta ez a probléma nem oldódott meg, semmiféle előrelépés nem történt, és úgy gondolom nagyon jó kezdeményezés volt, hogy mi ezt a tényfeltáró utazást megszerveztük. Nagyon komoly sajtóvisszhangot kapott ez az utazás, még az Egyesült Államokban is reagáltak erre az útra, és nagyra értékelték az érintettek is, hogy mi itt eh, figyelmet akartunk irányítani arra, hogy az Európai Unió szívében van egy elzárt, lezárt város, az Európai Unió szívében itt elöldöztek lakókat, és megtiltották számukra, hogy visszatérjenek törvényesen szerzett otthonukba, és a megszállás, amely már 44 év óta tart, természetesen úgy gondoljuk, hogy véget kell, hogy érjen, és civilizált megoldást kell találni, olyat, amely az érintett egyének számára és az országok egészen számára és az Európai Unió számára is pozitív. Erről szerettem volna tehát beszámolni a küldöttségutazás kapcsán, és, és hát nem mondhatom el gyakran, hogy azt érzem én személyesen, hogy a szakbizottság valóban ilyen komoly hatást gyakorol az érintett felekre, és valóban eljut az emberek szívéhez és lelkéhez, és nagyon büszke vagyok arra, hogy megszerveztük ezt a küldöttséget, részt vettünk, és hogy sikerült legalább egy icipici reményt, egy remény sugarat és együttérzést vinni a ciprusiaknak. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondhattam. Úgy látom, Takis szeretne ezt hozzászólni. Igen, köszönöm. Ezen a kérdésem, kérdésem, hogy ezt most meg is vitatjuk, ezt az utat? Ha igen, akkor szeretném, eh, szeretném köszönetemet kifejezni azért, hogy ilyen erőfeszítéseket telt az elnök asszony, és hogy mindezt megteltük Cipruson, várom az eszmecserét, és Remélem, hogy minél hamarabb részletesebben is meg tudjuk vitatni ezt. Elnök azt, hogy igen, szeretnék én is köszönetet mondani mindazoknak, akik jelen voltak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó alkalom volt arra, hogy megmutassuk, hogy mi közös erővel győzünk, vagy együtt bukunk el, és köszönöm szépen, hogy mindenki ilyen együttműködő volt valamennyi frakció részéről. Most pedig akkor rátérünk a 718-as petícióra. Itt egy akvakultúra vállalkozás okozott káról van szó, itt is van a petíció benyújtója, José Maria Castilla Barót eh, képviseli eh, két úr, akik 5-5 percet fognak kapni, illetve együtt eh, vagy megosztják az öt percet, vagy pedig egymás után összesen öt percig beszélnek önöki a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönjük a lehetőséget, hogy eljöhettünk ide a petíciós szakbizottság. Far, a peticionária, naciendo... Az Aquafarm 2004-ben jött létre, ez egy akvakultúrás, akvakultúrával foglalkozó vállalkozó, vállalkozás, és a cél az volt, hogy a Kerax quadricarunatus, ami egy ausztrál folyami rák féle, hogy ezt a fajat, fajt szaporítsa, illetve eladja. Nos, az összes szükséges engedélyt beszereztük ahhoz, hogy működőképes, működőképes legyen az akvafarm, és az akvakultúra, a kontinentális akvakultúra fejlesztésére elérhető Európai Uniós segítségeket is megkaptuk. Itt egyértelmű volt, hogy itt Ausztráliából származó folyamirákról van szó, és enélkül, tehát ö, Ausztrál folyamirák nélkül nem volt életképes ez az egész vállalkozás, hiszen folyt, ö, egyfajta ö, genetikai folytonosságra kell törek, kellett törekednünk. Ausztrál szakértőkkel együtt dolgoztunk, illetve az ausztrál szakértők többször ellátogattak hozzánk az akvakultúrába. Négy alkalommal szereztünk be Ausztráliából folyami rákokat. 2004 őszén, 2005 nyarán és 2008-ban is kétszer. Körülbelül másfél millió euróba került ennek a az egész projektnek a létrehozása, és ebből 867 ezer volt féle támogatás. Nos, 2008. decemberében és 2010. augusztusában kaptuk meg ezeknek a támogatásoknak a kifizetését. 2009. júliusában értük el azt, hogy működőképesek lettünk, Nos, amikor a következő importot kértük az ausztrál kollégáktól, akkor ők tudatosították bennünk azt, hogy nem tudják ezt megtenni, hiszen megváltoztak az import termékekre vonatkozó szabályok, tehát Ausztráliából immáron nem lehet akvakultúra termékeket Európa importálni. Véleményünk szerint az Európai Bizottság bizonyos dolgokat nem vett figyelembe, hiszen ez a döntés a szabály módosításáról már az előtt megszületett, mielőtt megkaptuk volna az első támogatásról szóló átutalást. Így kezdődött tehát ez a nagyon problémás helyzet. Egyértelműen ellehetetleníti ennek a vállalkozásnak a működtetését ez a szabályváltoztatás, és nem értjük, hogy hogyan össze, egyeztethető ez össze a támogatások meg kapásával odaítélésével. Nos, a gazdasági befektetés 1,7 millió euróra rúg, és úgy véltük ebben a fázisban, hogy még meg tudjuk fordítani valahogyan a helyzetet, még életképessé tudjuk tenni ezt a vállalatot, ezért segélyt kértünk, újabb támogatást, meg is kaptuk ezt 260 ezer euró mértékben. Nos, egyértelműen azt láthatjuk, hogy a számunkra nagyon negatív eh, hatással volt eh, ez az egész eh, döntés, ez a szabályzatbeli módosítás. Egyébként úgy véljük, hogy hihetetlenül innovatív lett volna a mi tevékenységünk, tehát a rákfélék páncéljából kivontunk volna olyan anyagokat, amelyek a kozmetikában, illetve a regeneratív orvoslásban is lehetne volna használni, ezen kívül pedig különböző mester szakácsok is együttműködtek velünk a akvakultúra termékek népszerűsítésében. Súlyos hatással volt a vállalatra, ami történt, semmiféle gazdasági megtérülést nem tudtunk elkönyvelni kilenc évnyi stagnálás után. Figyelembe kell venni azt is, hogy milyen kereskedelmi, milyen erkölcsi kárt szenvedtünk. Nos, ez egy kiváló alkalom hiszen tegnap az akvakultúrától elfogadtak egy javaslatot. Szerintem ez egy kiváló alkalom arra tehát, hogy megváltoztassák a rendkívül szigorú bürokratikus szabályokat. Nagyon fontos a tájékoztatás, nagyon fontos az, hogy a kérvényezőket tájékoztassák a szabályok megváltoztatásáról. Ha ez megtörtént volna, akkor a mi sajnálatos helyzetünk nem jött volna létre. 5 millió euróra becsüljük azt, hogy ez mekkora gazdasági gárra járt, hiszen vissza kell állítani a általunk használt területeket az eredeti állapotba, és leginkább a hírnevünk meg a, hír, a hírnevünkön be, bekövetkezett negatív változása az, amit nem is igazán lehet semmilyen módon értékelni pénzben mindjárt befejezem, éveken keresztül nagyon sok pénzt, kutatást, időt, energiát folytattunk, fordítottunk ebbe a projektbe, családuktól vettük az, az időt, hogy ez a projekt életképes legyen. Kérjük, hogy ne jogi kérdésként kezeljék csupán ezt a kérdést, hiszen azt gondoljuk, hogy úgy azt gondoljuk, hogy ahogy mi is betartottunk az összes szabályt, szerintünk az Európai Bizottságnak is be kellett volna tartani az összes szabályt. Nos, úgy véljük, hogy nagyon sajnálatos az, hogy az általunk befektetett javakat egyáltalán nem tudjuk visszakapni, mégpedig olyan okoknál fogva, amelyek rajtunk kívülállóak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Who is it today? Mr. Lane. Köszönöm szépen. A bizottság részéről, nem tudom ki van majd Léman úr, vagy Kút úr. Igen, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez az ügy, és most el kell mondani, hogy, hogy az Európai Bizottság egy közintézmény, egy, és és a bizottság nem adott engedélyt kereskedelmi partnereknek, hanem országoknak ad kereskedési vagy export engedélyeket, és jelenleg Ausztrália nem rendelkezik ilyen export engedéllyel az Európai Unió felé. Az egyetlen mód, hogy e, lehetséges-e az, hogy az ausztrál hatóságok, az ausztrál kormány kérelmezi az Európai Bizottságnál az export engedélyezését, és akkor mi egy értékelési folyamatot kezdünk, auditálunk, és aztán, ha minden megfelel, akkor Ausztráliát, mint országot ellátjuk az export engedélyen, nem egyes kereskedelmi partnereket, hanem az országot, és nekik mindenképpen bizonyos garanciákat kell teljesíteniük, és az nem kereskedelmi partnereknek, hanem az ország közszolgálatot ellátó valamilyen hatóságának vagy kormány szervének kell a garanciákat és a feltételeket teljesíteniük, és, és itt állatorvosi tanúsítványokról is van szó, amelyeknek amelyeket eleget kell tenni, amelyeket csak állatorvosok hagyhatnak jóvá, és az osztrák félnek is ezt a folyamatot végig kell járnia, és aztán, hogyha minden megfelel, akkor az Európai Bizottság engedélyezheti az osztrál exportot. Az Európai Bizottság azonban eddig egyetlen egy ilyen kérés sem kapott az ausztrál fél részről. Mi magunk nem léphetünk ebben az esetben, nekünk az ausztrál féltől mindig a kereskedelmi partner országától kell, hogy várjuk az engedély kérését, és akkor tudunk mi lépni. Tehát a, kérjük, hogy a, petíció benyújtója az Ausztrál felt kérje meg, hogy forduljon az Ausztrál kormányhoz, vagy az Ausztrál hatóságok, a szervekhez, hogy az Európai Bizottság felé ilyen kérést nyújtsanak be. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy tisztázta ezt a ilyen nyílt és egyetemű módon. Mi itt a belső piacról beszélünk, és ugye itt a belső piacra történő forgalom hozatalról van szó, hogy bizonyos termékek megjelenhessenek a belső piacon. Most pedig megadom a szót a kollégáknak, a Giéra asszony. Muchas gracias, presidenta. Bien. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én jól ismerem ezt a vállalatot, jól ismerem ezt az esetet, és mielőtt képviselő lettem, én a az andalúz kormányban dolgoztam, és tudom, hogy a regionális kormányhoz is eljutott ez a kérdés. Azt szeretném mondani, hogy ez az ügy, ennek az ügynek nem kellett volna így alakulnia, és azon túl, amit a bizottság mondott, azon túl, amit a bizottság mondott, illetve hogy el kell ismertetnie, engedélyt kell kérnie egy vállalatnak a behozott fajra vonatkozóan, hogy ezen túlmenően, hogy támogatást adnak ennek a cégnek úgy, hogy tudja az Európai Bizottság, hogy ezt a fajt nem lehet már behozni, hogy az egészen az utolsó fázisig nem derül ki semmi, itt évekről van szó, Azt hiszem, hogy ez az igazi probléma. Tehát a koordináció hiánya a gond. Ez nyilvánvaló. Fél év alatt, vagy egy hét alatt ilyesmi nem történik meg. Évekbe telt mindez. Itt ö, évekig tartó munka után, évekig tartó kapcsolatépítés után történt meg mindez. Ne, vegy, ne felejtjük, hogy az Európai Bizottság is pontosan tudta, hogy miről van szó. Ez egy hatalmas projekt. Még egy dolog, elnök asszony. Tehát a koordináció hiánya vállalati és személyes károkat okozott, és ahogy ezt a kolléga is mondta, illetve a szóban forgó vállalkozó is mondta, nagyon fontos az, hogy jövőben ne történhessen meg, ne fordulhasson elő de az is fontos, amit a bizottság képviselő mondott. Tegnap elfogadtuk egy jelentést a halászati bizottságban, ahol szintén tag vagyok. Válesza úr jelentéséről van szó, ami szintén az akvakultúráról szól, és ez arról szól, hogy az akvakultúrát támogatni kell. De az ilyen esetekben fölmerül a kérdés, hogy hogy fog növekedni az akvakultúra, mint vállalkozási lehetőség. Ez nem jó példa, ez egy nagyon-nagyon rossz példa arra, hogy eh, hogy kell történnie a menedzsmentnek, hogyha a kihalászásnak, tehát az óceánból történő kihalászásnak eh, alternatívákat szeretnénk találni, akkor nagyon oda kell figyelni, az, adminiszt- az, ad- eh, az akvakultúra adminisztratív szempontból nagyon rossz helyzetben van, ez egy nagyon rossz példa, és szeretném, hogyha megmentenénk ezt a vállalatot, és tanulnánk ebből a jövőre nézve. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. És most már figyelem az órát, kérem, hogy mindenki nagyon röviden szóljon hozzá, hiszen nagyon nehéz, sűrű, szoros délutánok van járák. Köszönöm szépen, elnök asszony a halászati szakbizottságban együtt dolgoztunk, úgyhogy akvakultúrára órákon keresztül tudnánk beszélni, de meg kell értenünk azt, hogy az akvakultúra az egyik leggyorsabban növekvő élelmiszeripari ágazat, a globálisan nézve, de ha megnézzük az Európai Uniót, azt látjuk, hogy mi lemaradtunk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy javítsuk a versenyképességét ennek a, a ágazatnak, és nem szabad, vagy nem, nem vehetünk nem tudomást az iparágnak az igényeiről. És vannak bizonyos korlátai a kereskedelmi halászatnak nyílt tengeren, nyílt vizeken, Éppen ezért az akvakultúra lehet a jövőnk, hogyha halat szeretnénk enni, ha azt akarjuk, hogy hal kerüljön az asztalunkra, akkor bizony beruházni kell az Európai Unióban is ebbe az ágazatba, és fontos, hogy az akvakultúrában dolgozók minden lehető támogatást megkapjanak tőlünk és minél versenyképesebb és ökológiailag fenntarthatóbb ez a terület, um, annál inkább uh, nézzünk előbe pozitív jövőnek, fontos, hogy támogassuk őket, a pénzügyi támogatásokkal és minden más lehetőséges támogassuk, és, és hát fontos, hogy itt a jogalkotó szervekkel együttműködve megfellépjünk elő, és úgy gondolom, hogy nyitva kellene tartani ezt a petíciót, és mindent tőlünk lehetett meg kellene tennünk a segítségüket. Rossz az? Eh. Köszönöm szépen! Egyetértek az, amit Klára mondod. Semmi értelme annak, hogy valaki egy projektet nyújtson be, és az Európai Uniótól támogatást kapjon is erre, és aztán pedig nem tudja végrehajtani ezt a projektet. Nyilvánvalóan van itt valahol egy felelős, hogyha támogatást adunk, akkor legalább azt nézzük meg, hogy ez megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. Mondom, ha itt ez nem történt meg, akkor biztos, hogy van egy felelős, aki nem a vállalat, elvárásokat teremtettek ezekkel az európai jogszabályokkal, aztán ezt megváltoztatták, úgyhogy mindenképpen meg kell téríteni a vállalkozó kárát. Én ügyvéd vagyok, tudom, hogy ez így van a jogban. Nem tudom, hogy a bizottság mit tett, de az biztos, hogy valamit nem jól csinált, mert hogyha ismerte a helyzetet, akkor nem kellett volna megadni a támogatást egyértelmű, hogy itt nagy hiányosságok vannak, nagyon nagy kár keletkezett, nagyon sok pénzt is kereshetett volna a vállalkozó, ezt nem tette meg, tehát egy jövedelem kiesés is van. Az egy dolog, hogy most a petíciós bizottság foglalkozik ezzel, de hát a jövőben ezt mindenképpen el kell kerülni. Ki fogja a veszteséget állni? Szerintem a petíciós bizottságnak ez az egyik értelme, néha úgy érezzük, hogy politikai szempontból nem mindig korrekt a bizottságunk tevékenysége, de itt ez most ránk van szava, pont ezt kell tennünk, meg kell védenünk az európai polgárt, ez nagyon-nagyon rosszat tesz az Európai Unió imidzsének, tehát tartsuk nyitva a petíciót, és egy illetékes személynek a véleményét szeretnénk hallgatni arról, ki a felelős. Köszönjük szépen, Rossza! és örömmel adom meg újra a szót a petíció benyújtóinak. További két percet kapnak, hogyha szeretnék még kiegészíteni az elhangzottakat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Válaszolnék az Európai Bizottság képviselőjének. Természetesen Ausztriától kértük, hogy segítsen minket szaktanácsal is, de Ausztriában csak egyetlen olyan egyetlen olyan exportőr volt, aki az északi féltekére is exportált. Tehát egyetlen egy személyen lehetünk kapcsolatban. Nos, nagyon érdekes az, hogy egy ilyen, ilyen nagy erőbedobásra jelent meg a, a kormány. Nos, azt gondolom, hogy mindannyiunk feladata az, hogy elérjük azt, hogy az Európai Unióban több bizalmunk legyen, és egy szerződéses esetben, egy PPP eh, esetben oda kell figyelni arra, hogy ennek egy ilyen eh, egy, egy ilyen eh, jogi sérelemnek milyen kereskedelmi és egyéb gazdasági kára, le, kára lehet, vagy problémája lehet. Most a bizottság következik. Köszönöm szépen, elnök azt, Azt hallottuk, hogy azt mondta, hogy a bizottság tölti a projektet. Szeretném itt mégis csak ezt tisztázni, hogy az Európai Halászat és Tengerügyi Alap ból származó forrásokat a tagállami hatóságok vagy szervek azok, akik elosztják, és a bizottság semmiképpen sem avatkozott ebbe bele, és a projektek, konkrét projektek engedélyezésébe egyáltalán nem avatkozik bele a bizottság. Nagyon sajnálatos, hogy itt ez történt, de ez a bizottság tudtán kívül és részvételen nélkül történt. Köszönjük szépen, hogy ezt tisztázta, Maximilian, és akkor Azt gondolom, hogy amit itt tehetünk, az az, hogy nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és továbbra is párbeszédet folytatunk a bizottsággal arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni, és a petíció benyújtóinak kommunikáljuk azt, hogy mi az, ami itt mint előrelépés megtörtént, mit lehet tenni. Kollégák egyetértenek? Igen, nagyszerű, köszönöm szépen önöknek is a részvételt, és a petíció benyújtónak is nagyon köszönöm, hogy ellátogattak hozzá. Most pedig akkor rátérünk a következő petícióra. Ez pedig az 578-as petíció Dánia megsértette az akvakultúra bővítésének lehetővé tétele céljából a környezetvédelmi jogszabályokat. Mats Nikolazon nyújtotta be, őt pedig Krisztine Bille képviselő, akinek örömmel megadom 5 percre a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy ismételten ehhez a szakbizottsághoz fordulhatunk-e komoly ügyben. Természetesen a bizottság válaszát olvastuk, illetve a Dán miniszter válaszát is megkaptuk, illetve a további érintett szakbizottságok, a halászati szakbizottság véleményét is megkaptunk, és hát itt elsősorban azt láttuk, hogy ők nem kívánnak állást foglalni és elhangzott az is, hogy az a törvény, ami ellen mi panaszt be, valójában a környezetvédelmi jogszabályokat, az uniós jogszabályokat nem sértettem meg. A bizottság véleményében azonban az is azért egyértelmű vált, hogy még nem került alkalmazásra ez a törvény, és annak alapján, a törvény alapján engedélyezésre sem került még sor, és éppen ezért nem tudja még a bizottság felmérni a helyzetet, és 2019-ben kerül át, alkalmazásra ez a törvény, és szeretnénk, hogy a Peti Szakbizottság nyitva tartaná ezt a petíciót, és a bizottsághoz fordulna, annak érdekében, hogy a bizottság proaktív legyen, és az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak a, nyoma, a nyomonkövetését, azoknak a betartását szorosabban nyomon kövesse, és hogy még nagyobb figyelmet fordítson a bizottság a környezetszennyezésre, hiszen Dániában van egy környezetvédelmi csomag, amely 2017-ben került elfogadásra. Nitrogén kerül a környezetbe, és úgy tűnik, hogy 2010 óta téves számításokon alapulnak a jogszabályok, és a vízügyi keretirányelvnek a végrehajtását ez nagyban érinti, hiszen a bázis értékek kiszámítása nem megfelelően történt, és úgy gondolom, ennek nagyobb figyelmet kellett volna szenteni. Egyre nagyobb mértékben alkalmaznak trágyát a mezőgazdaságban, amely aztán kikerül a környezetbe, a vizekbe is, és vannak Svédországban is vonatkozó pirossági ítéletek arra vonatkozóan, hogy a különböző tápanyag határokat hogyan lehet betartani. Azonban a Dán kormány nem kíván semmit sem tenni. Az egykori mezőgazdasági miniszter új elemzést kért, hogy megfelelő értékek kerülnek kiszámításra, de 2019 előtt nem fognak rendelkezésre állni az adatok. Éppen ezért szokásos módon haladnak tovább a dolgok Dániában és a környezetvédelmi törvények módosítását elfogadták az elmúlt évben. Ez azt jelenti, hogy még több nitrogén fog a vizekbe kerülni, és és a szóban is bemutatott, vagy elhangzott érvek, illetve a korábban megfogalmazott petíciónkban is megfogalmazott érvek alapján kérjük, hogy a petíciót hagyják nyitva, annak érdekében, hogy ez tovább figyelmet tudják követni, és kérem, hogy forduljanak az Európai Bizottságot, hogy mindenképpen nagyobb figyelmet fordítson erre a, a fontos kérdésre. Most pedig Linda a bizottság részéről kapja meg a szót. Um, thank you, Madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amiről itt ma tárgyalunk, egy nagyon komplex kontextusban tárgyalandó, és ahogyan a petíció benyújtóta is elmondta, mezőgazdasága kapcsolatos ügyről van szó, a Dán élelmiszeripari és agrárügyi csomag részeként 2015-ben született egyébként a vonatkozó törvény. A csomaghoz ö, hozzá kell fűznem, hogy 30 különböző intézkedést tartalmaz, és ö, az akvakulturális ö, termesztésnek a növelését célozza ez a speciális ügy. A környezetvédelem az egyik nagyon fontos kiemelt paraméter, és az agrár projektek te kapcsán sok esetben ezek szembe mennek a lefektetett célkitűzésekkel, ami az agráriumot illeti. A környezetvédelmi törvényünkben van egy autorizációs záradék, amely jogalapot teremt a miniszter számára a tekintetben, hogy amennyiben van lehetőség és engedélyt kapnak vállalkozások akvakultúrák megteremtésére, akkor kompenzációs intézkedéseket is foganatosíthatnak. Többek között például a kagyló tenyésztésre Eh, és ilyenkor más megítélések alá eh, kerülnek a, az egyébként irányadó eh, kritériumok. Nincs szó arról, hogy ebben az esetben EU-s jogszabályt szegett volna a Dán ehm, törvényhozás, de ahhoz, hogy tulajdonképpen összhangban álljon a kettő, bizonyos módosításokra szükség lehet. Jarek kapszót először. Egyszerű leszek. Én azt gondolom, hogy a petíciót benyújtójának kérelme teljesen rendben van, és azt kellene monitoroznunk, tehát még egyszer mondom, támogatom, hogy nyitva tartsuk, tovább folytassuk ezt a vizsgálatot, és kérjük fel a bizottságot, hogy ezt az ügyet is kísérje nyomon, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk a kérdésen segíteni a jövőben, ugye még egy évünk van. Tehát rajta tartjuk a szemünket. Elnök, köszönöm szépen, Margaret. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a petíciót benyújtóinak is, valamint a bizottságnak is. Azt hiszem, hogy megint egy olyan példát láthatunk, hogy akkor avatkozunk be, amikor már túl késő. Tehát csak akkor, amikor már minden félrement, amikor erről megbizonyosodtunk, akkor lépünk. Tulajdonképpen az óvatosság elve nincs meg, miközben ott volt egy csomó figyelmeztető jel, de mindig azt mondtuk, hogy várjunk ki, meglátjuk, hogy ugye a kadlók ügyében milyen engedélyek jönnek, aztán majd segítünk, de hát tudjuk, hogy ez nem működik, és ez nem elegendő egészen a határokig, a falig elmentek, tulajdonképpen Dánia ugye a legfelső határi kalkulált 800 tonnás károsanyag kibocsátást állapítottak meg, ami egy puffernek is értelmezhető. De emlékeztetnénk arra, hogy korábban azt mondták, hogy recipiens kapacitások is vannak Dániában. És itt a, a befogadók tulajdonképpen maguk a tengerek voltak. És a tengeri flották is tulajdonképpen a, a szennyezés áldozataivá válnak, és nem csak tápanyagokról van szó, ez egy nyitott, egy nyílt rendszer, most pedig úgy teszünk, mintha a nyílt tengert külön tekinthetnénk mindentől, de hát ezt nem lehet, hiszen ez egy önmagában is szennyezett terület sajnos. Nagyon nagy az ellenállás egyébként a partmenti területekről, mert ők attól tartanak, hogy a tengerparti szakaszokat is érinteni fogja negatívan mindez. Úgyhogy azt kérem önöktől, hogy még most reagáljanak, még mielőtt késő lesz. A gondosság elve a legfontosabb, ezt nem mi találtuk ki, a bizottságnak is be kell ezt az elvet tartania. Az MV szakbizottság erős szavakkal fordult ezen terv ellen. és az akvakultúra engedélyezését kérő vállalkozások is szeretnék a jogbiztonságot. Úgyhogy az egész ágazat bizonytalan helyzetbe kerül, hogy most szükségük van-e kötelesek -e beszerezni engedélyt, majd pedig egy évvel később azt mondják nekik, hogy nem. Ez egy kockázatos eljárás, úgyhogy Dániára nézve azt kellene mondani, hogy a partra valók ezek az akvakultúrák, ott tudunk mindent kezelni, és nem lenne helyes belső vizeken telepíteni ezeket, ahol Lengyelország, Németország, Svédország és a balti tengerek is érintettek lehetnek, hiszen számukra is ez veszélyt jelentene, kockázatokat hordoz mindez. Úgyhogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, a bizottság pedig kapcsoljon rá. Nincs itt idő, amit elvesztegethetünk. Köszönöm szépen. Nem gondolom, hogy más is szót kérne, legalábbis nem látok senkit. Úgyhogy visszadom a szót a petíció benyújtójának, kettő perce, hogyha le kívánja zárni. Nagyon rövid leszek, elnök asszony. Okán asszonyal teljesen egyetértek. Nem ambíciózus az, hogyha valamit Megsporoltunk, mondjuk a szennyezés terén, akkor a megengedhető határig elmegyünk. Ez, ez nem helyes eljárás, ez erősen kritizálható. Ami a kompenzációs előírásokat illeti, a kagylótenyésztésre vonatkozóan, egyrészt nem tudjuk, hogy ennek milyen kihatásai lesznek, másrészt pedig nincsen meghatározva, hogy milyen akvakultúrákban kellene ezt ö, ö, foganatosítani. Lehet, hogy bárhol máshol találhatóak ezek, és akkor a nitrogén kibocsátási szintek már ellenőrizhetetlenek lennének. Tehát ez nem elég ambiciózus. Az elemzéseket meg kell várni, de mindaddig a jogszabályokat be kell tartani a Dániának is. Elnök, hát most hitelen elhatalmasodott rajtam az az érzés, hogy ezt Skandináviában is meg kellene csinálni. Mindenképpen követni fogjuk a kollégák felvetését, nyitva tartjuk ezt a petíciót, és a bizottság is ígéretet tett arra, hogy monitorozni fogja a továbbiakban is ezt a kérdést, és kérem, hogy majd osszák meg velünk is a megállapításaikat. Tehát, hogyha írásban a megállapításaikat elküldenék, az nagyszerű lenne, sőt, küldjék el ezt eh, a Dán kormánynak, mi is megküldjük, és eh, nincsen eh, súlyos joga, jogszabálysértés, mégis agályokra ad okot ez az ügy hiszen a tengeri környezete kihatással van, és erre oda kell figyelnünk, óvatosnak kell lennünk. Fel kell hívni a figyelmet erre a helyzetre, illetve arra, hogy a bizottsága közösen ezt nyomon kell követni. Ez így rendben van? Jó. Köszönöm szépen. Jó, akkor megyünk tovább. Ez egy tanulmány bemutatása a FACTA adó jogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvény címmel. Carlo Garbarino professzort üdvözlöm körünkben, aki a Bocconi Milánói Egyetemről érkezett. Nagyon örülök, hogy itt van körünkben, és örömmel hallgatjuk a megállapításait és talán az ajánlásait is. Köszönöm szépen. Mennyi időm van? 15 perc? Igen, 15 perc. Nagyon szépen köszönöm, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és a petíciós szakbizottság előtt beszélhetek. Az ügy, amiről a kérdés és a téma, amiről beszélünk mag, úgy tűnik, hogy egy nagyon száraz téma, de nagyon sok gyakorlati implikációja is van, úgyhogy ha kitartanak velem, akkor el fogom magyarázni ezt a komplex ügyet és a rele- annak releváns aspektusait is. Lényegében egyfajta történelmi áttekintéssel kell kezdenem, mert az olyan országok, országok általában ö, a jövedelmük alapján vetik ki a, az adóalanyokra az adót, főleg ha globális szinten tevékenykednek, akkor az összes ilyenre. És hát nyilván e tekintetben cserélni kell az adóügyi információkat. Ugye ez lehet egy országban lakó személy, sok esetben kölcsönösségen alapul az információ csere, és ez rögzítve is van a legfontosabb szerződésekben, többek között van adóügyi információ csere, megállapodás is sok ország között. Van egy kampány, mostanság, amelyel a joghatóságokat afelé mozítják, hogy ezeket az információkat megadják egymásnak az országokat. 2010-től a krízis után az USA tulajdonképpen fel is lépett egyfajta rendőrként ez ügyben, a fakta bevezetésével. Ez egyfajta nagy evolúciót indított el, most pedig egyfajta automatikus adóügyi információra került már sor. Úgyhogy ez a helyzet manapság az adófizetőket illető információkat ügyében. A fakta mechanizmus tulajdonképpen bilaterális tól mozdult el a multilateralizmus felé, hiszen az USA tulajdonképpen kényszerítette az összes bankot, hogy szolgáltasson adatokat az USA rezidenseket illetően. Akik pedig nem hajlandóak együttműködni, azokat szankciók ö, ö, fogják sújtani az USA-ban az USA beli tevékenységük után. Ezeket a ö, fakta mechanizmusokat nemzetközi, kormányközi megállapodások keretében foganatosítják, többek között Európai Uniós tagországokkal, és hát ezeket be is kell tartani, mint kötelezettségek. Ugye arra kaptam felkérést, hogy a fatkának milyen hatásai vannak. Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ez egy egyoldalú fellépés, de extraterritoriális jellegű, hiszen ezek a bankok, akiket mindez érint, ezek nem az USA-ban rendelkeznek székhelyjel. Úgyhogy ugye kölcsönös információcseréről volt szó, aztán egyirányúvá alakult át, mert hát az EU tagok adják át az adatokat az USA-nak, fordítva viszont ez nem működik. Amikor a faktát elfogadták, akkor Európában ez negatív externáliákat hozott magával rendszer szinten, hiszen nagyon magas költsége van mindennek. Nagyon sok a probléma például, a nemzeti nemzetiség, tehát mely nemzetiséghez tartozás, tartozó szeméről van szó ezzel kapcsolatban. És az amerikai jogszabályok tulajdonképpen azt hozták, hogy ugye globális szintű jövedelem szempontjából nem rezidensekről van szó amerikai szemüvegen keresztül, hanem polgárokról. Miközben vannak olyan európai polgárok, akik amerikainak is minősülnek, de nem azért, mert szorosan kapcsolódnak az USA-hoz, hanem egyszerűen azért, mert ott születtek. De mivel a fatkának a masinériája úgy működik, hogy minden amerikai polgárra kiterjedően adatokat kell szolgálni, így véletlenszerűen amerikainak minősülő európaiakról is adatot kell szolgáltatniuk. Tehát a bankoknak ezt az információt át kell adni. Ez olyan helyzethez vezetett, amely nek hatására a bankok közül nagyon sok kereskedelmi bank egyszerűen elutasította, visszautasította ezt a gyakorlatot. Vagy hogyha a bank még el is fogadja ezeket a polgárokat ügyfelüknek, akkor extra információkat kell szolgáltatniuk önmagukról. Azt is el kell azonban mondanunk, hogy ez a petíció tíz nappal az általános adatvédelmi rendelet életbelépéséhez képest, hiszen ugye az 25-én lépét életbe, az európai szinten tulajdonképpen új alapvető jog alapult az adatok védelmét, illetően ami más, mint a magán ö, szférához való jog. Nyilván a kormányoknak az az érdek, hogy mindent tudjanak a polgáraikról annak érdekében, hogy adót veszhessenek királyuk, de itt most egy újabb jog lép életbe a GDPR révén, és hogyha a big data korában is adatokat kell cserélni, akkor ez, ez a védelem ez érvényes, érvényesülni fog. Amikor az európai kormányok és az európai bankok harmadik országoknak, EU-s polgárokról szolgáltatnak adatokat, akkor van egy olyan követelmény, hogy a GDPR-t eh, be kell tartani, annak meg kell felelni. Úgyhogy eh, a fatkát most azért lehet eh, valóban kritizálni, a tekintetben, hogy az adatvédelme teljesíti-e az európai polgárok tekintetében, és van is feszültség az állam érdeke és az egyének érdeke között, akik nem szeretnék, hogyha interferálna velük a, az állam. A 23-as cikk a GDPR-ből azt mondja, hogy az alapvető szabadságjogokat tiszteletben kell tartani, és a demokratikus társadalmak alapvető ö, jogait ugyanúgy tiszteletben kell, hogy tartsa. Tehát a nemzeti érdekeket nem az egyes tagállamok szintjén kell ö, ö, tiszteletben tartani. És akkor itt már meg is mutatkozik, hogy nincsen meg a kölcsönösség. Ugye közös érdeket kellett volna, közös érdeknek kellett volna tekinteni az, hogy az adóelkerülést megszüntessék, de miután az amerikaiaknak adott, átadott adatoknak az áramlása egyirányú lett, ezért igazából hát ez nem működik már. Szeretném azt is kiemelni, hogy van egy teljes fejezet a GDPR-en belül, amely az adatszolgáltatásról szól a harmadik országok felé. Ez mindenféle adatokról szól, nem csak adóügyi adatokra vonatkozik. És hát egyértelmű, hogy az Európai Unió az adatokkal kapcsolatban, a transzparenciát képviseli, és hogyha adatokat harmadik országok felé szolgáltatnak, akkor mi európaiként úgy érezzük, hogy olyan körülmények között és olyan feltételek mellett lehet ezeket átadni, hogyha érvényesül a másik oldalon is az adatok védelme. Nézzünk, nézzük meg akkor a különböző politikai ö, ajánlásokat, illetve a konklúziót, amit itt európai szinten érdemes lenne megfontolni. Nyilván másik joghatóságról van szó, mint az amerikai esetében, tehát amerika, vagy politikai szempontból azért ez egy eléggé kényes téma. Először is ugye vannak bilaterális intézke, intézkedések, lehetnek egyoldalúak az EU vagy az USA részéről, és nem utolsó sorban kiemelném, hogy Európában a multilateralizmust helyezzük előtérbe, ennek vagyunk a bajnokai, és ezen a területen is ezek a politikák hoznának gyümölcsöt. Mert nem lehet eltagadni azt, hogy globális szinten szükség van a globális adóelkerülésnek a visszaszorítására, tehát ezt csak multilaterálisan lehet leküzdeni, illetve monitorozni. Nagyon gyakorlatias javaslataim vannak. Az első az az, hogy az Európai Unió újra tárgyalja az USA-val ezeket a nemzetközi megállapodásokat, annak érdekében, hogy ezeket összhangba hozza és közelítse a GDPR-hez, és azért is tárgyalja újra, hogy ezek tényleg kölcsönösek legyenek. Ezek a követelmények azok, amelyek észszerűek, és az USA talán a Trump adminisztráció alatt is lehetőség szerint legalább meghallgatja ezeket az elképzeléseket. Aztán második legjobb intézkedésként tudom javasolni, hogy egyoldalú intézkedéseket is hozhatna az EU. Tehát, hogyha az USA nem tartja tiszteletben a reciprocitásnak a kötelezettségét, akkor azt gondolom, hogy jogunkban áll, az Európai Uniónak jogában áll, hogy bejelentse például a jogalkotásnak a, a blokkolását. Bizonyos adatoknak az átadását blokkolhatja, és akkor ezzel esetleg kierőszakolható a reciprocitás, a kölcsönösség ben való megállapodás. A jogalkotásnak a blokkolása tehát egy lehetőség, különös tekintettel azokra az adatokra, amelyek nem esnek a GDPR hatá, hatája alá. Mindeddig azonban nem adnánk át adatokat, nem szolgáltatnánk adatokat. Egy másik nagyon fontos aspektus, hogy, hogy az egyoldalú EU-s politika nem fentről lefelé építkező, és az az lenne, hogy az Európai Unió az emberi jogi egyezmény értelében, értelmében, amiben szerepel ugye a 14-es cikk ír a magánszféráról, a, a családhoz való jogról, Úgyhogy akár egyes ügyek alapján a bíróság is dönthet úgy, hogy a magánéletbe, a családok életébe, különösen a véletlenül amerikaiaknak az életébe negatív hatásokat hoz a fatka. Vannak olyan politikai területek is, ahol eh, az USA foganatosíthat intézkedéseket. És ezt az amerikai jogalkotók eh, lépnék meg. Az állampolgárság alapú adózást ugye most eh, újra vizsgálják, és amiatt, hogy rengeteg kötelezettség hárul a bankokra, a véletlen amerikaiakat fölhívja mondjuk a, az adóhatóság, és hát ez, ez egyszerűen kellemetlen. Nyilván a fatka alatt ezt egy kicsit lehetne gyengíteni, enyhíteni, azzal, hogy például az 50 ezer dollárról 500-ra emelik fel a jelentési kötelezettség határát, vagy a véletlen amerikaiak esetében és az amerikai polgárok számára, hogy ingyen kilépjenek, úgymond ebből a ö, minőségükből. Az utóbbi, az utolsó pár ö, percben szeretném hangsúlyozni, hogy a multilaterális megközelítésre van szükség, amikor az információ cserét kell szabályozni. Globális keret született, ugye, de az Egyesült Államok nem rajongott a multilaterális keretért, de én azt gondolom, hogy ez nagyon is Ildomos lenne erre a multilaterális szintre lépni ez ügyben, és akkor az információt megosztanák, ez egy talán kicsit kényelmesebb megfogalmazás lenne. Úgyhogy ennyit szerettem volna, minden időmet felhasználtam, sőt, még egy kicsit túl is futottam rajta. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen a prezentációt, és azt is, hogy rendelkezésünkre bocsátja. Sajnos nem tudok Franz Kafkához visszatérni, de tényleg József Kához hasonlóan érezhetjük magunk, magunkat, mert véletlenül születünk amerikainak, és tulajdonképpen nincs is semmiféle indok, és mégis egy ilyen rettenetes helyzetbe kerülhetünk. Ön említett itt bilaterális megállapodásokat, és hát évek óta ismerjük azt, hogy az amerikaiak egyszerűen hát nem kérnek a ö, táncfelkérésből, de hát mindig kettőn áll a vásár. Úgyhogy valóban újra oda kell lépnünk a gázra. Nagyon örületesnek tartom ezt az egész helyzet, és ezek a véletlen amerikaiak azok, akik megkerestek bennünket, és mindenképpen kell megoldást találnunk. Ezt nem fogjuk tudni ma megoldani, de a bizottságnak adok szót, és kérem önöket, hogy mondják el önök is a véleményüket. Önök szerint helyes az, hogy az európaiakat így kezelik? Germano Mirabile kap szót. Or did you prefer not to speak? Vagy inkább tartózkodna a lehetőségtől? Hát nem úgy készültem, mert nem kaptam felkérést mivel lesz egy következő pont, a következő petíció is ebben a témában került benyújtásra, talán majd akkor. És azt egy kollega már előkészítette. Igen, igen, ott is megadom önöknek a szót. Én csak megkértem önöket, gondoltam nagyon udvariasan, hogy esetleg reagálnának-e a professzor úr felvetése erejére. Nem tudom, hogy van-e bármi véleménye, kérdéseket felvetette, de ha úgy dönt, akkor nem kötelező. Hát inkább azt mondanám, hogy az elemzését a kormányközi megállapodás általános elemzésére alapozta az USA és az EU között, és ugye differenciált a két különböző fé, kormányközi megállapodások között, de ezek modellek amelyeket a tagállamon belül és az USA-n belül alkalmaznak. Tehát azért van némi kölcsönösség, nem teljesen szimmetrikus a kölcsönösség, de van némi kölcsönösség. Ez csak ügyrendi megjegyzés, mert egyes megállapodásokkal az USA és az Európai Unió között, hogyha ezeket elemezzük, akkor látszik, hogy vannak szépgárdok, amiket meg lehetne változtatni, amelyeket módosítani lehetne. Az adatvédelmi szupervizorok ezt meg is tehetik, annak biztosítására, hogy működjön az adatvédelem. És hogyha ezt ezen a szemüvegen keresztül nézzük, akkor lehet, hogy kicsit mások lettek volna a konklúziók, de ez az én személyes vélemésem. Igen, elnök, köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk. Szeretném most a kollégákat megkérdezni, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. A professzor úr felé kívánnak-e bármit reagálni a prezentáció kapcsán. Ha nem, akkor mehetünk tovább a 15-ös fronttal, ez egy szobeli választ igénylő kérdés, az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartására szóló usa törvénynek a káros hatásairól. Now we have uh, commission representative. A bizottság részéről is vannak itt szólásra hajlandó képviselők, és hát én is örülök, hogyha itt szót kell a tájékoztató előtt röviden elmondanám, hogy a fatka egy már régóta fennálló helyzetet fedett fel tulajdonképpen, hogyha valaki Egyesült Államok beli állampolgár, akkor vonatkoznak erre a személyre az USA adott törvényes. Csak eddig nem voltak kötelező az európai pénzintézetek és intézmények a tájékoztatásra, nem kellett a, az ügyfeleikről tájékoztatást nyújtaniuk, de ha valaki USA állampolgár, akkor viszont vonatkoznak rá az USA adójogszabályai is. És, és itt nem csak, itt volt olyan eset, aki, ahol nem is ott született, de ott dolgozott és ott tanult az Egyesült Államokban, és tudott róla, hogy adóalanya az USA-nak, de van sok olyan uniós polgár, aki az Egyesült Államokban születtek, de aztán megjelennek itt az európai hírekben, ahol mondjuk egy interjúban arról beszélt, Csikágóban születtem, viszont aztán a családom Európába költözött, és csak most jöttem rá arra, hogy USA adóalany vagyok, miután a bankom tájékoztatott engem arra, miután az Egyesült Államokban születtem, ezért a fatkarám rám is vonatkozik hát nincs túl sok új a nap alatt, de számukra ez új felfedezés volt, hogy a professzor is elmondtuk, a professzor úr is elmondta, hogy sokak számára sokként hatott az, hogy milyen köteléket is jelent ez a szülőföld, vagy az állampolgárság köteléke. más lát, mint a francia állampolgárok, vagy Európa állampolgárok számára, de hát, hogyha valaki USA állampolgár, nincs más lehetősége, mint hogy a, aláveti magát a törvénynek, és bizony az uniós pénzintézeteknek tájékoztatást kell nyújtaniuk az ilyen ügyfelükről az USA adóhatóságának. És, és e, volt arra is lehetőség, hogy lemondjon valaki az USA állampolgárságról, némi pénzbe került ez, a francia televízió erre is beszámolt, de szankciókkal kell akkor is számolni, hogyha korábban nem fizettek adót az USA-nak, adóbevallást sem készítettek, de fel lehet adni, ahogy Boris Johnson is feladta az USA állampolgárságát, talán néhány hónappal ezelőtt tette ezt meg, de ez is pénzbe kerül. De van, tehát kiút ebből a helyzetből. Azonban itt most az uniós jogszabályokról is szó esik, ugye a fizetési számla irányelv a vonatkozó jogszabály, az uniós tagállamok már számos intézkedést tettek a pénzügyi intézetek, pénzintézeteknek a tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatban, a különböző iparági képviseletekkel, szövetségekkel együttműködve próbálták felmérni, hogy vajon hány embert érint az, hogy nehezen jut hozzá bizonyos pénzügyi szolgáltatásokhoz azért, mert a fatka hatája alá esik, és mivel az adó számukat meg kell adniuk ugye a bankoknak, és azoknak pedig továbbítaniuk kell azt az Egyesült Államok felé. És a, az adóügyi tájékoztatás területén itt az igazságügy és az igazgatási együttműködés már a tagállamok között is hasonlóan működik, mint amit az Egyesült Államok is megkövetel az uniós tagállamoktól. Nyilvánvalóan a, a távolság nagyobb, de egyéb nagy különbség nincs nyilván, hogyha a, valaki már sok éve az Egyesült Államokban él, vagy az, az tudna erről, azok, akik így úgymond balesetszerűen véletlenül lettek USA állampolgárok, számukra ez egy többenetes új hír. Az Európai Bankügyi Hatóságok is kértük arra, hogy adjanak iránymutatást a bankoknak, illetve segítsenek felmérni azt, hogy hány uniós állampolgárt, egy unióban élő szemét érinthet az, hogy a fatka hatája alá esik. És a felmérés alapján egyetlen egy nemzeti hatósághoz érkeztek fatkával kapcsolatos panaszok. És nagyon korlátozott szemről beszélünk, Nyilván ettől még nagyon súlyosan érintett egyéneket, de szisztematikus rendszer hatás nem lehet így kimutatni. És a múlt hónapban áprilisban ült az egyik szakpolitikai csoportunk, amely a lakossági banki szolgáltatásokkal foglalkozik, és itt is az derült ki, hogy nagyon sokan nem tudtak erről, a hatóságok sem feltétlenül tudtak erről a problémáról. És hát eh, lehet, hogy itt jó szeműen jártak el, de nagyon sok esetben az állami szervek, hatóságok sem tudtak erről. És az Európai Bankügyi hatósága folytatott konzultációban kiderült, ha, hogy, hogy valami sokan nem tudtak erről a problémáról, és azt gondolom, itt azért elég nyíltan nyilatkoztak volna, és számunkra a fizetési számla irányelv az, ami problematikus lehet, hogyha egy bankszámla esetében, egy bankszámlanyítás esetében valakitől megtagadnák a bankszámlanyításának lehetőséget azért, mert úgymond véletlen amerikai, tehát amerikai állampolgárnak tekintendő, akkor itt fel kell lépni, és, és lehet, hogy itt ez a személy azt mondaná, hogy akkor fizetek inkább azért, hogy lemondjak az állampolgárságomról, de annak érdekében, hogy az adminisztratív terheket elkerüljék a bankok, ezért sokszor megtagadják az amerikainak tekintető személyektől a bankszámítást, és mi szeretnénk különböző lépéseket eszközön, hogy itt megfelelőképpen tudjunk eljárni. Majd meglátjuk, hogy hogy néz ki a helyzet, hogyha panaszokról további éreket kapunk, próbáljuk ezeket nemzeti, szinte nemzeti hatóságig hatáskörben ezeket rendez, és a, a nemzeti hatóságok nem tudják alkalmazni a fizetési számla irányelv megfelelő rendelkezését, akkor jövünk mi a képbe. De az adatvédelmi kollégák is esetleg még szót kérnek, ha nem, akkor én szólok erről a területről. Az adatvédelmel kapcsolatban az nekem mondanunk, hogy a bizottság titkárságának nagyon hálásak vagyok az, hogy a Garbarino úr jelentését eljutották hozzánk, de ez tegnap történt meg, ezért még időre van szükség, hogy ezt elolvassuk, és nagyon figyelmesen fogjuk ezt megtenni és megnézzük az eredményeket, és megnézzük, hogy szükség van a részünkről lépésekre. De most van keresztúthoz értünk, és az adatvédelmi hatóságok, a nemzeti adatvédelmi hatóságok muszáj, hogy megvizsgálják ezt a kérdést, és nemrégiben, idén februárban egy levelet írtak az európai, amerikai állampolgárnak tekintető személyek érdekvédelmi csapatjához, és, és a fatka rendszernek köszönhető diszkriminációt meg kell szüntetni itt ezzel, de, de itt most akár adóügyi oldalról, akár adatvédelmi oldalról közelítjük meg a kérdés. Az elvek szintjén nem sok mindenbe köve, köthetünk mi bele a mi részérünkről. És a Gabarino úr előadásának elején is erről volt szó, hogy hogy ami a fatkát alátámasztja, az bizony az a számos kormányközi megállapodás, amit az Egyesült Államokkal kötöttek a tagállamok és nyilván a bizottság nagyon szívesen segíti azt, hogy egy multilaterális egyezmény jöjjön tető alá, de a mi ajánlatunkat elutasították, és én azt gondolom, itt lenne az ideje, hogy ezt újra gondolják a tagállamok. A mi ajánlatunk továbbra is hát szívesen segítkezünk egy multilaterális egyezmény megfogalmazása kitárgyalása során, de egyelőre úgy tűnik, hogy csak ragaszkodnak a tagállamok a kormányközi megállapodásokhoz, és, és a francia TV riportja valóban kitért arra, hogy a hát francia állampolgárokat diszkrimináltak, és ők valóban keresetet próbálnak vagy megpróbálnak fellépni az USA-Franciaország közötti kormányközi megállapodás ellen, ami minket illet, a fizetési számla irányelv um, hatája esetében fel tudunk lépni, de egyébként a tagállamoké a hatásokat. Köszönjük szépen, hogy megosztotta a kollégákkal ezt az információt. Én biztosíthatom arra, hogy számunkra igen, és egy élő probléma volt a petíciós szakbizottság számára ez egy élő probléma, és sok-sok véletlenül amerikai állampolgársággal rendelkező személy fordult hozzánk újra és újra, kérték azt, hogy találjunk megoldást, éppen ezért örülök, hogy a koordinátorok azt a döntést hozták, hogy szóbeli kérdést nyújtsanak be nem csak a bizottságnak, hanem a tanácsnak. Úgy gondolom, ez nagyon jó és időszerű lépés, és remélem, hogy az elkövetkezendőkben egy intézmény közé meg, megközelítés kerül kidolgozás, és együtt tudunk dolgozni annak érdekében, hogy itt egy reziliens ellenálló rendszert tudjunk létrehozni, amely lehetővé teszi azt, hogy az igazi uniós állampolgárok, akik véletlenszerűen mondjuk a amerikai földön születtek, ne szenvedjenek a fatka következményétől. És, és lehet, hogy más miatt járnak az Egyesült Államokban, de ez egy másik kérdés. Köszönjük az értékes információkat, és, és szeretnénk, hogyha a szóbeli kérdés az ásfoglás szövegét támogassák a képviselők. Most pedig megnyitom a, az eszmecserét, már hogyha van hozzáfűző, valaha nem, akkor pedig rátérünk a szavazásra. Az állásfoglalás tervezet tekintetében meghosszabbítottuk a módosítók benyújtásának határidejét, ez a következő szerde, tehát gondolkodhatnak még, de úgy látom most senki sem kér szót, a szoblék kérdéssel viszont most akkor szavaznánk, támogatják ezt a szöveget? Kérem, hogy kész felnyújtással jelezzék, hogyha támogatják ezt a szöveget, köszönöm szépen, nagyszerű. Úgy látom, mindenki egyhangulag támogatja ezt. Köszönöm szépen, akkor ezt elfogadjuk. Köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben, és hálás köszönet különösen Garbarino professzor úrnak, aki valóban nagyon értékes hozzájárulással segítette a munkákat, és a jövőben is nem fogunk habozni a nőszfordulni tekintetben, és önni a szó, hogyha kéri. A bizottság által elmondottakat nem szeretném itt megkérdőjelezni, de természetesen esetről esetre meg kell ítélni, és foglalkozni kell az kormány közi megállapodásokat, egyezményeket, hogy ezek kölcsönösségen alapulnak-e vagy sem, de mégis az a tendencia látszik, hogy hogy a kölcsönösség sokszor unilaterálissá válik, legalábbis az USA részéről erre törekednek, hogy egyoldalúság legyen a kölcsönösség helyett, és hát nyilván ezek az amerikaiak tekintendő uniós állampolgárok jelen vannak, de vannak kettős, ö, igazi kettős állampolgárok is, de minden esetre az Egyesült Államok az egyik azon kevés országoknak, amely állampolgárságon alapuló adó szabályozást eh, vezetett be, és hát lehet, hogy itt más bevált gyakorlatokat eh, kellene követni. Végül pedig, de nem utolsó sorban szeretném kiemelni, hogy ahogy ezzel a témával foglalkoztam, láttam, hogy itt komoly adatvédelmi kérdések is felmerülnek, hiszen az automatikus információ csere tekintetében azért felmerülnek aggályok eh, adóügyi tekintetben. Itt egy teljesen új adatvédelmi szabályozást is be kell tartanunk, és fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, és ennyit szeretem volna elmondani. És hát néhány nap múlva már valóban hatályba is lép ez az új adatvédelmi általános irányelv. Köszönjük szépen a segítséget, és akkor most egy kicsit tegyük félre ezt a témát, és majd legközelebb visszatérünk rá. Méghozzá június 19-én fogunk újra találkozni, és akkor fogunk az állásfoglalásról és a benyújtott módosítókról szavazni. Köszönöm szépen! Most pedig akkor következik a 16. napirendi pont, egy szóbeli kérdés a tanácsadó és a az nyelvtanulás javításáról és a nyelvi kompetenciák óban e való kölcsönös elismeréséről. Ezt megvitatjuk, és emeltek el is fogadjuk. Ismerik a hátterét ennek a kérdések, tudják, hogy már jó ideje foglalkozunk ezzel a témával, de itt van a bizottság részéről Krisztina Kalinken, vagy mégsem? Nem? De most látom, igen, ott van, öné a szótes. Madam Chairman, good afternoon, ladies and gentlemen. Um... Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Ezen napirendi ponttal kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy egyértelmű, hogy amit én ma mondani fogok, az csupán eljárási szempontból értékelhető. A mai napon gyakorlatilag csak azt tudom elismételni, amit legutóbb eh, mondtam, amikor, amit a legutóbbi alkalommal itt elmondtam a szakbizottságban. Örülünk annak, hogy ez a kezdeményezés ennyire aktuális. Itt egy eh, szóbeli kérdésről van szó, amit a bizottságnak, illetve a tanácsnak is benyújtanak. Az ajánlások, amelyek kapcsolódnak az európai oktatás teréhez, Ugye erre utal a szakbizottság ebben a szóbeli kérdésben, most erről jövő héten születik majd döntés, tehát egy héttel elhalasztották ennek az elválasztását, május 22-én fogadják majd ezt el. Ezt követően pedig elő tudjuk készíteni a vitát és eszmecserét ebben a témában tehát tudunk akkor reagálni a szóbeli kérdésükre, és reméljük, hogy ezt most el fogják majd fogadni, az, ezt a szóbeli kérdést, tehát köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretne valaki hozzászólni Malina úr? Nem. Én csak köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett a vitában. Ez egy jó vita volt itt a szakbizottságban ezek a témák, ez a téma nagyon fontos, nem szeretném az érveket, amik nagyon jók voltak, elismételni. Egyébként a kult szakbizottság is eh, foglalkozik ezzel. Ez azt jelenti, hogy eh, nagyon erős a szolidaritás itt a szakbizottságok között. Tehát ez egy, ezzel egyértelmű, hogy ez egy komoly problémának számít, európai szintű problémának, és szerintem az lenne a legjobb, hogyha plenáris napirendjére is kikerülne ez a téma. Szerintem a kisnyelvekről érdemes beszélni egy ilyen nagy fórum előtt. Újdonságot nem tudok mondani, viszont hadd mondjam el azt, hogy ez egy rendkívül aktuális dolog, főleg az új javaslatok, az új bizottsági elképzelések után a bolgár a bolgár elnökség úgy gondolom, hogy ezt nagy érdeklődéssel várja. Köszönöm. Elnök, remek, jó, hát most már csupán csak támogatni kéne ezt a szöveget. Szavazás következik, ki támogatja a szöveget? Köszönöm, jó, hát ez mindenki, úgy látom. Ezzel még nem értünk a dolog végére, hiszen a frakcióban kéne lobbizni ezért a témáért, tehát el kéne érni azt, hogy a frakcióvezetők is tudatában legyenek, legyenek ennek a problémának. Most a elnökök értekezletéhez kerül ez a téma, ők döntenek arról, hogy ez elkerül-e a plenáris napi lengyire, vagy nem. Tehát innentől kezdve én mosom kezeim. De hát azt hiszem mindenki most már pontosan látja, hogy hol áll a téma. Viszont, hogyha kivétel nélkül mindenki elfogadja ezt a szobeli szóbeli kérdés, akkor az azt hiszem elég jó érv. Jó. Kérek mindenkit, hogy próbálja meg megnyugodni, leülni, lecsöndesenni. Kérem, ne beszéljenek hangosan, az asszisztensekre is gondolok. Csöndesedjünk el. A 17-es napi pont következik, ez a 1086-os petíció. Egy gát és egy mesterséges tónak a környezetre és a Mornos település helyi lakosainak gazdasági és társadalom életére gyakorolt hatásáról szól. Nem is tudom, hogy hol van Mornos, csak azt tudom, hogy Görögországban, de szerintem mindjárt megtudjuk. Nincs itt a petíció benyújtója, de a bizottság itt van. 30 másodperc szünet következik, amíg az emberek egy kicsit lenyugszanak, lehiggadnak és leülnek. Okay, we are a little bit ahead of schedule. Egy kicsit előrébb járunk, mint a tervezett beosztás, tehát látható, hogy rendkívül hatékonyan használtuk az időt a nap során. Mint említettem, nincs itt a petíció benyújtója. Vagy mégis? Van nevük? Capenzonis? Remek. Nagyon jó. Üdvözöljük itt a szakbizottságban. megadom a lehetőséget, hogy 5 percben kifejtse a helyzetet, és kíváncsian várjuk, hogy elmagyarázza nekünk, hol van a Mornosz. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη του... Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a PETI szakbizottságnak. Nagyon örülök annak, hogy befogadható volt ez a petíció, és örülök annak, hogy meghallgathatnak minket. Aténtól 250 kilométerre található a városunk, tehát Görögország közép, középső részén vagyunk. A Mornos folyón egy gátat hoztak létre 80-as években, ezáltal egy mesterséges tót hoztak létre, a Mornoszi víztározót. Ez valójában Atén víztározója. Hétszáz köbméter víz lehet tárolni ebben a, ebben a mesterséges tóban. Egyébként a Mornos folyón egy másik gátat is létrehoztak Nyugat-Görögországban. Szintén azért, hogy tént el tudjuk látni ivóvízzel, ugye ott több mint 6 millió ember lakik. Itt is egy nagyon nagy víztömegről van szó, ezt a vizet küldjük el mind ugye Aténban vízvezetéken keresztül. Ez egy hatalmas építkezés volt, és ez, ez az építkezés igen komoly gondokat hozott létre a régióban. Arról van itt szó, hogy ezt az építkezést a 60-as évek végén kezdték el, akkor ugye diktatúra volt Görögországban, nem volt jogszabály, ami környezetvédelemre vonatkozott volna, és azután sem foglalkoztak el erre vonatkozó környezetvédelmi szabályokat. Az Európai Unió próbált lépéseket tenni, látható itt, hogy milyen európai irányelvek jöttek létre mely évben, de ezeket nem valósították ne, meg Görögországban, ezeket nem emelték át a, tagáll, a tagállami jogszabályrendszerbe. Nőttek a különbségek a, a tehát nehezebb volt elérni egyik városból a másikba, pontosan a tó ott léte miatt. Egy a szomszédos város 7 kilométerre volt, de a mesterséges tó megjelenése miatt 17 kilométer lett ez. Tehát ez nyilvánvalóan időbeli és költségbeli nehézségekkel is járt. Van egy szürke zóna, itt látható a képen, a tó körül, és ebben a szürke zónában, emiatt a szürke zóna miatt semmiféle kulturális vízisporttal kapcsolatos vagy turisztikai tevékenységet nem lehet végrehajtani. Ez mindenkinek nagyon rosszat tesz, és sajnálatos módon az összes állat tenyésztéssel kapcsolatos tevékenység, ami ott a régióban történt, lehetetlenült. és nagyon sok földterületet nem lehet felhasználni. Aztán a hulladékok azon hulladékok, amelyeket el kellett volna helyezni a legközelebbi városban, ezek már nem helyezhetők el itt, tehát ennek kiszámíthatatlan következményei vannak a régiókra vonatkozóan. Aztán a kérdés a vízmennyiségnek az ökológiai volta is. Amikor létrehozták a gátat, akkor ugye egy hatalmas vízmennyiséget kezdtek el tárolni. Az ökoszisztém az ökoszisztém védelme érdekében, ugye ez minden gátnál így van, az állattenyésztésnek, a növénytermesztésnek, a, illetve a, ö, egyéb vízzelhez kötött tevékenységeknek az érdekeit ezzel szinte teljes mértékben e- ezeket nem veszük figyelembe. Erózióról is beszélnünk kell, a talajerózió nagyon súlyos probléma. Minden évben egy métert vesztünk a e, tópartból, látható itt a két képen, 40 méteres volt még 78-ban, a strand ilyen széles volt, most már csak 10 méteres a Hiliadui strandot is láthatják. Ugyanez lesz a sorsa, mint annak a strandnak, amit az imént mutattam. Még egy dolgot hadd mondjak el végzetül. Régészeti örökségünkről semmiféle védelmet nem élvez az a régészeti múzeum, ami Idolikiben van. Semmiféle régészeti tárgyat nem kaptunk az építkezésről. Semmiféle védőintézkedés nem foganatosítottak, sem környezetvédelmi intézkedés nem történt, tehát sem az emberi, sem a természeti erőforrásokat nem védték semmiféle kompenzációt nem kaptunk. Ezt kérjük egyébként, azt kérjük a görög kormánytól, hogy legyen párbeszéd, hogy megpróbáljuk ezeket a problémákat valahogyan megoldani. Ezek elég súlyos problémák, és már évek óta megszenvedjük ezeket a gondokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, azt kérjük, hogy az európai jogszabályok be nem tartása miatt valamilyen módon intézkedéseket hozzanak a görög kormányjal szemben. Elnézést, elnök asszony, mindjárt befejezem. A régiókban különleges körülmények vannak érvényben, éppen ezért jöttem, hogy ezt el tudjam magyarázni. Egy igazi gesztusra lenne szüksége a régiónknak az önök szakbizottságától, illetve másoktól is. de számítunk azokra a fórumokra is, amelyek technikai kérdésekkel foglalkoznak, mint önök. A helyi, hogyha egy régiónak az önkormányzata Érdekes, hogy ez e, így elszegényedett, pedig mi adjuk Atén ivóvizének 60%-át. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának, de most meg fogjuk hallgatni a bizottság képviselőjét, mielőtt az összmencselére sor kerül. Bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném azt elmondani, hogy a szakbizottság nagyon rövidesen kap majd egy írásbeli választ részletes írásbeli választ ebben a témában, de miután ma itt vagyok, elmondanám szóban, hogy körülbelül mi a mi álláspontunk. Ezen petíció kérdésében két fontos dologra hadd utaljak. Egy, a projekt engedélyezése, kettő, a projekt működése, illetve a jövőbeli esetleges módosítások. A petíció benyújtója elmondta, hogy még azelőtt hozták létre ezt a projektet, kezdték el építeni, illetve engedélyezték, mielőtt Görögország belépett volna az EU-ba. Sajnálatos, hogy még mindig érezteti negatív hatását ez a projekt a helyi lakosságra, de maga az engedélyezés nem köthető semmilyen európai jogszabályhoz, úgyhogy erre nem igazán tudunk mit mondani. A második dolog pedig, ami viszont nagyon érdekes ezen petíció esetében, most itt két dolgot húznék alá. Egy, hogyha módosítanák ezt a projektet, például, hogy egy második gátat, vagy egy második mesterséges tavat hoznának létre, akkor egyértelműen kéne egy környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni. Ebből az a lényeg, hogy nem csak az új projektre vonatkozna ez, a módosításra, hanem a teljes projektre, tehát a teljes környezetvédelmi hatást felmérnénk, arra is vonatkozna ez, hogy a környezetre, illetve az emberi egészségügyre milyen hatása van a projektnek. Na de mi történik akkor, hogyha nincs módosítás, nem változtatják meg ezt a projektet? Meddig kell még elviselni ennek a projektnek a következményeit? Szerintem nyomást lehet gyakorolni a bizottság részéről a görög hatóságokra. A 2060-as irányelvet lehetne alkalmazni Ez, ez mert jelenleg ugye Görögország középső és nyugati részéről van szó, erre vonatkozóan egy, egy vízügyi tervet elfogadtak a 2000-es évtized elején, és abban benne volt ez a gát is, ez a víztározó is, és erről úgy gondolta az Európai Bizottság, hogy ez, az, ez a vízügyi terv nem felel meg az európai követelményeknek, Tehát a keret irányelvre vonatkozó előírásoknak nem felel meg Görögország. Az új tervet elfogadta a görög hatóság, és ez meg is jelent 2017. decemberében a hivatalos labban. Erről vizsgálatot indított, illetve ezt ellenőrzi az Európai Bizottság. Kértünk, kért már az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban plusz dokumentumokat. Még mindent nem kaptunk meg, de amíg ez megtörténik, reméljük, és egyébként reméljük, hogy ez néhány heten belül megtörténik, tehát amint meg lesz az összes vízügyi terv, ezeket alaposan elemezni fogjuk, és megpróbáljuk megállapítani, hogy Görögország figyelembe vette az Európai Bizottság ajánlásait az első terv értékelése után. Ez egy komoly lehetőség arra vonatkozóan, hogy nyomást tudjunk gyakorolni Görögországra, és a kollégáink mindenképpen alaposan elemzik majd ezt a vízügyi tervet, illetve konkrétan ennek a gátnak, ennek a projektnek a hatásait. Úgyhogy szerintem ezt a petíciót előbb-utóbb majd le lehet zárni. Itt nem arról van szó, hogy az európai jogszabályokat nyíltan megszegnék, mivel ez egy elég régi projekt, de úgy gondolom, hogy a tagállamon belüli összes fellebezési lehetőséget is meg kéne ragadni az Európai meg kéne ragadni a panaszosnak. Köszönöm. Thank you for having clarified. Köszönöm szépen, hogy tisztázott egy pár kérdést, amit én magammal megfogalmaztam volna. Nos, a kollégák kapnak szót, és Maria úr kap szót elsőként. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Először is hagy folytassam azt, amit reggel szerettem volna elmondani, de reggel személyzete kellett mennem, úgyhogy ezért sajnos nem tudtam itt maradni az ülésünk végéig, mert orvosi vizsgálatra mentem, úgyhogy elnézést kérek, hogy nem voltam itt. No, visszatérve a témához, ez egy nagyon fontos petíció, egy nagyon fontos téma. A petíció benyújtói val beszéltem, hogy befogadhatónak minősülne ez a petíció. Segítettem is a benyújtónak megfogalmaznia ezt a keresetet, és aztán az LCRM e belül is arra jutottunk, hogy támogatni fogjuk ezt a keresetet, hiszen minden frakciónak ugye jogában áll javaslatokat előterjesztenie. És ez egy nagyon fontos vita, amit éppen folytatunk. Meghallgattuk, hogy mi is a helyzet, és azt gondolom, minden teljesen világos. A bizottság nagyon világosan nevesítette azokat a dolgokat, amelyeket tovább nyomon kell követni. A görög kormány egy új vízgazdálkodási tervetett javaslatot, és ez érinti ezt a petíciót is. Tehát azt gondolom, hogy kristálytisztán mindenről hallottunk, az Európai Unió sokszabályok elleni fellépésről van szó, tehát jogsértésről, és hogyha új projektet kell vinni, és erre pedig szükség lesz, akkor nyilván a környezetvédelmi előírásokat is figyelembe kell venni, valamint a vállalkozásnak a rentabilitását is. De vannak ezen kívül más problémák is, például az érintett területen a gazdasági helyzet, hiszen bizonyos területek egyszerűen elszigetelődnek itt a régióban, és az is nagyon lényeges, hogy ennek a víznek el kell tudnia folynia, hiszen egy folyó természeténél fogva folyik. Azokat az eredményeket kell tehát elérni, amelyeket kitűztünk, hogy nehogy erodálódjon az érintett szakasz, az érintett partvidék. hiszen a folyónak el kellene jutnia a gáttól a tengerig. Tehát az érintettek jogait méltányosan eh, kell eh, hagynunk érvényesülni, ezeknek méltányosságot kell eh, szabadulnunk, és nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy lehetőségünk volt arra, hogy meghallgathattuk ezt a petíciót, és elnézést kérek már előre is, hogyha hamarabb el kell mennem. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony mondja közben egy másik felszólaló. A polgármester által bemutatott beszámolóval teljesen egyértelművé vált, hogy milyen projektről van szó helyben, katasztrofális kihatásai vannak a partvidékre is. És a petíció benyújtói is teljesen világosan nevén nevezték a problémákat. miről is van szó, ir- környezetvédelmi irányelvekről, amelyeket be kellene tartani, és ezen kívül ott van a nyomás, amit a görög hatóságokra gyakorolni kellene annak érdekében, hogy tényleg betartásra kerüljenek ezek az előírások. Nem csak a régió számára, hanem Atén számára is egy nagyon fontos projektről van szó, ugyanakkor nagyon sok és óriási problémákat vet föl. Ugye az én kérdésem az az, hogy milyen támogatást lehetne itt most nyújtani, milyen segítséget, hiszen erről van szó. Hogyan tudnánk ebben a helyzetben segítséget, támogatást nyújtani? És hogy aztán mit is lehet majd felépíteni. Ahogy hallottuk, ugye 60-as évekből származik ez az építmény, tehát egy elég régi építményről van szó még mielőtt az EU-hoz csatlakozott volna az ország, abból időből származik. De azóta a uniós tag, be kell tartani az EU sok szabályokat. Nos, ez a gát már annyira régi, hogy mégsem mondhatjuk azt, hogy hát ami már eldőlt, eldőlt, ami itt van, akkor azt hagyjuk annyiban. Nem, javítanunk kell mindazt, amit lehet, és ami az érintett polgárok számára előnyöket hoz hiszen tényleg az a helyzet, hogy katasztrofális ökológiai, környezetvédelmi helyzetbe kerültek, amit meg kell oldani, és ezért kell, elnök asszony, ezt a petíciót nyitva tartani. A bizottság is azt gondolom, hogy egyértelműsítette ezt. Tovább nyomon kell követni a bizottságnak ezt a kérdést, és a, az információkat hozzánk kell irányítania. A polgármester úrnak pedig azt mondom, hogy helyesnek tartanám, hogyha akár az előnyökről is beszámolna, mert így kaphatnánk komplet, teljes képet a helyzetről. Lehet, hogy egy olyan vidékről van szó, ami a felépítmény nélkül valóban nagyon termékeny területnek minősülne. Nem tudom, hogy önök kaptak-e támogatási intézkedéseket, támogatásokat a görög kormánytól, Aténból, hiszen azért jó néhány hektár érintett, amelyre ugye nem lehet építeni, amelyet nem lehet mezőgazdasági hasznosítással hasznosítani és további információkra lenne e tekintetben szükség, de még egyszer köszönöm, hogy eljöttek ide a petíciót benyújtói is beszámoltak erről. Thank you very much, Peter. Köszönöm szépen, Péter Jár kap szót. Köszönöm szépen, én is köszönetet mondanék azok, akik eljöttek ma ide Brüsszelbe a petíció benyújtóiként. A bizottság egy kicsit kritizálnom kell, bár nincs itt még az írásos válasz, de jó struktúrált és célirányos volt a szóbeli válasz, úgyhogy szinte vissza is vonom a kritikámat, mert a szóbeli válasz azért már pontokat ad, iránymutatást ad a megoldásra is. Úgyhogy én attól tartottam, hogy azt mondják, hogy hát ez az EU-s csatlakozás előtti ügy, úgyhogy itt van ez a gát, áll, akkor ennyi volt, de nem így volt, hanem befogadta a petíciót, és hát tulajdonképpen iránymutatásokat adott a megoldáshoz, úgyhogy ez nagyszerű. Amikor ez a gát felépült, ugye akkor annak idején nem volt környezetvédelmi gazdálkodás, nem volt hatástanulmány, ezért ilyeneket nem készítettek. Nyomaiban sem létezett mondjuk társadalmi, gazdasági elemzés, hogy mit hoz majd egy ilyen gátnak a megépítése. Sok alkalommal ugye harmadikak tér készítik ezt el, jó az persze, hogyha ivóvizet generálnak mondjuk a fővárosnak, de akik a régióban élnek, akiket érint ez a gát, közvetlenül azok már másként fogják látni ezt a helyzetet. Harmadsorban pedig úgy tűnik, hogy nyomaiban sem felelhető a kísérlet arra, hogy dialógust alakítsanak ki, párbeszédet alakítsanak ki az érintettekkel és azok képviseleteivel. Hiszen ismert problémákról van szó, ahogyan ugye beszámolt erről a polgármester. Tehát nincsen párbeszéd, úgyhogy a bizottsághoz fordulva azt kérem, hogy mivel sűrögős esetről van szó, a, a görög kormány felé ezt közvetítsék. A környezetvédelmi aspektusokat, a vízgazdálkodás és a szociogazdasági, társadalomgazdasági aspektusokat is emeljék ki. Mi is foglalkozunk ugye ezzel, és hogyha helyesek az információim, akkor tartsuk nyitva ezt a szakbizottsági ezt a petíciót is a, a másik érintett és illetékes szak, bizottság felé is közvetítsük, maradjunk konstruktív dialógusban, mert itt igazából harmadik felek rovására történnek itt a dolgok, és ezt nem lehet megengedni, hiszen ugye az ő közelükben épült fel ez a gát. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy miután nincs más felszólaló, ezért Capenzonis polgármester úrnak adnám vissza a szót, és akkor talán ő reagálhatna mindarra, amit elhangzott. Köszönöm szépen. Ha megengedi, elnök asszony, a bizottságra reagálva a technikai munkatársunk fog válaszolni, aki nagyon felkészült a kérdésben. Két dologra szeretnénk utalni. Egyőször is ugye arról szólt ön, hogy nem voltak környezetvédelmi előírások, nem voltak hatástanulmányok, tehát ez nem teljesen igaz, mert 1993-ban egy ilyen hatástalanomány igenis készült, de mivel nagyon nagy volt a szárasság, ezért egy második gátat is építeni kellett annak érdekében, hogy még több vizet lehessen felduzzasztani. Tehát csak ez a picike gát került értékelésre. És a 2001-es irányelvel a 42-es számúval került végrehajtásra ez a dolog. Nos, a vízgazdálkodási tervekre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy ezeket 94-ben terjesztették elő, aztán eh, korrigálták ezeket, 2017-es év során új tervet nyújtottak be, és abból indulunk ki, hogy ez a terv megfelel annak, amit korábban is benyújtásra került 2014-ben. Tehát nem nagyon gondolom, hogy itt eltérések mutatkoznak, de ennek nincs is óriási kihatása. Köszönöm. Szakorafa, asszony pár kérdést tett föl, köszönöm is ezeket, a támogatásokat is köszönöm, illetve hogy a szolidaritásokról biztosítottak, de úgy gondolom, hogy különböző perspektívákból kell rávilágítanunk itt a kérdésekre környezetvédelmi szempontból, gazdasági szempontból, de az érintett területen élők életéről is szó van. Mi azt javasoljuk, hogy legyen a mi önkormányzatunkkal egy együttműködés. Ez az első dolog. A második, hogyha nagyon nagyok a távolságok, ugye ezeket át kell hidalni hidakkal, de ösztönzőket is teremteni kell annak érdekében, hogy, hogy az állattenyésztők vagy növénytermesztők, ugye, akik már nem települhetnek oda, valamilyen módon motiválva legyenek az oda költözésre a régióba. Beszéltünk a, az illetékes környezetvédelmi miniszterrel, és megpróbáltuk elmagyarázni, hogy ez az önkormányzat egyszerűen nem tudja magára vállalni az összes kiadást. Tehát azt is figyelembe kell venni, hogy ez a, ez a gát egy nagyon-nagyon költségintenzív kezdeményezés volt. És az, hogy még messzebbről kell a vízünket beszerezünk, ez még további költségeket generál. Ez viszont ott marad a mi kis önkormányzatunk szintjén, a mi közösségünk szintjén. Aztán kérdeztek ugye az építkezésre, az építésre vonatkozóan is. Hát ez is óriási probléma. Most ott van ez a duzzasztógát, nem volt környezetvédelmi hatástanulmány, ez igaz, erre vonatkozóan. Ugyanakkor ilyen környezetvédelmi hatástanulmány egy módosításkor ott kell, hogy legyen az asztalon. Tehát egy ilyen értékelést végre kell hajtani, csak ezzel biztosítható, hogy a teljes gát, mint olyan, megfelel az előírásoknak, ahogyan a bizottság fogalmazott. Tehát nem elég csak a, a módosításra ezt megvizsgálni, és a kisebbik gátra, hanem az egész ö, létesítményre. Hogyha ezzel rábírható a másik fél, hogy tartsa be a jogszabályokat, akkor azt kell mondanom, hogy ez pozitív hozadékkal fog járni. A 90-es évek végén is láttuk már ezt, különböző létesítményeket terveztek, de semmit nem hallottunk az állam részéről, mindaddig, amíg ezt a petíciót meg nem fogalmaztuk volna. Nyilván tényleg a vízügyi politikáról és az energiaügyi politikáról is szó van itt, mert lehetnek kompenzációs kifizetések, de intézkedések eh, kell, hogy eh, érintsék az embereket is, az ott élő embereket is, akiknek a folyóban folyó vizét tulajdonképpen eltérítették. Úgyhogy mivel ezt a magunk részéről nem tudjuk megoldani Görögországban, ezért fordultunk önökhöz. Ami elhangzott itt ma délután, az, mint ahogyan tényleg megfogalmazták, nem csak gazdasági és környezetvédelmi, hanem nagyon is gazdasági jellegű probléma is, amely nem csak bennünket érint, hanem tulajdonképpen tágabban értelmezve egész Európát is. Ezért fordultunk önökhöz támogatásért, és várjuk az önök szolidaritását, és várjuk, hogy önök is interveniáljanak, annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldhassuk. We understand. Teljes mértékben értjük ezt az összetett helyzetet, és természetesen <clears throat> nagy csalódás, csalódottsággal halljuk mi is ezt a helyzetet, ezeket a 60 és 71 között, amikor megépült ez a csővezeték, híd, akkor még nem volt tagja az Európai Unió tagja, Görögország még akkor környezetvédelmi hatástanulmány csak egy álom lehetett, és tudjuk, hogy most valóban katasztrofális következményekkel jár a környezetre és az ott élőkre vonatkozóan, és tennünk kell valamit. Amit meg tudunk tenni, ez az, hogy természetesen nyitva tartjuk ezt a <clears throat> petíciót, és szorosan megpróbálunk együttműködni az Európai Bizottsággal, és megpróbálunk nyomást gyakorolni a görög nemzeti hatóságokra. Fontos, hogy a a középső és nyugat-görögországi területekre vonatkozó vízgazdálkodási tervet értékelni kell. Az Európai Bizottság egyszer az előzőnél már megállapította, hogy a kritériumoknak nem felelt meg, most a 2017-es tervezett értékelésénél valóban mélyebbre kell menni, és én arra buzdítanám a bizottságot, hogy hogy térjen vissza hozzánk, vagy legalább írásban tájékoztasson bennünket az értékelés eredményről szeretnénk egy átfogó írásbeli választ erre vonatkozóan kapni. És úgy gondolom, hogy, hogy valóban itt érdemes lenne leülni, és a görög környezetvédelmi minisztériumnak is egy részletes levélben megfogalmazni, hogy mi is a probléma a helyzete. Remélem a kollégák egyetértenek ezzel az eljárással. Rendben, akkor ezt fogjuk tenni, és akkor szeretnék görög nyelven is köszönetet mondani. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és, és jó hazautat kívánok csodálatos országába. Mm-hmm. Mi pedig most rátérünk a következő petícióra, ami egy multinacionális olajvállalata szembeni fellépésről szól. 2016-ból a 900-as számú petíció, a petíció benyújtója itt van, körünkben Frida Kiningerről van szó, és örömmel megadom neki 5 percre a szót. Köszönöm szépen, tisztelt Európa Parlamenti képviselőt. Nagyon örülünk annak, hogy filebe veszik ezt a petíciót, amelyet több mint 700 polgár támogat. Milyen egyszerűek a tények. Az Exxon Mobile a világ egyik legnagyobb kőolaj és földgáz múltja már a 70-es években is tudott a klímaváltozásról, de ahelyett, hogy a közvéleményt és a befektetőket erről tájékoztatotta volna, rengeteg pénzt költött arra, hogy félretájékoztasson mindenkit. Az ExxonMobil tevékenysége csak súlyosbítja a helyzetet, és ugyanakkor pedig félrevezette a közvéleményt éveken keresztül erre vonatkozva. Az Egyesült Államokban számos államügyi és igazságügyminiszter már vizsgálatot folytatott ezzel kapcsolatban, de a vállalat a Trump kormányzat alatt sikeresen lerázta magáról ezeket a vizsgálatokat, és az Exxon mobile al ennek a kormányzatnak nagyon szoros kapcsolatai vannak, és miután a Párizsi egyezményből kilépett a Trump kormányzat, így még inkább nyilvánvalóan vált ez a káros kapcsolat a döntéshozók és az iparák között, és fontos, hogy az Európai Parlament felhasználja erejét és felelősségének teljes tudatában a polgárokkal szemben az exxonmobil felelősségre vonja a tevékenységei tekintetében, és az Európai Unió ugye a Páros Egyezmény részes fele, és nyilvánvalóan szeretném megvédeni a polgárait, viszont az ExxonMobilnak a tevékenységek nagyon komoly környezeti károkat okoz, és tovább erősít a klímaváltozás káros hatásait. Ez az ötödik legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó a világon a 88-2015-es időszakban, és hát egy nagyon komoly lobby erőt képviselő vállalat Európában is 2016-ban 5 milliárd eurót költött lobby tevékenységére Brüsszelben és számos ágazatban, az Európai Unió tagállamában is jelen van. Ez a petíció, és az, hogy mi itt vagyunk, ez csak egy sok petíció közül, amelyek a klímaváltozás és a környezetvédelmi károkkal foglalkozik, és fontos, hogy lássuk, hogy az európai polgárok körében is egyre erősebb ez a mozgalom, hogy fellépjünk ezen károk ellen, és a megválasztott képviselőinknek pedig biztos kell az, hogy az szóval Exxon magán tevékenységei ne ássa alá az uniós tagállamok kötelezettségvállalását. A petíciós szakbizottság tagjaihoz és az elnökhoz fordulni kérjük, hogy ismerik el a jelentőséget, fontosságát ennek a petíciónak, és ennek megfelelően járjanak el. Két javaslatunk van. A szakbizottsághoz először is kérnénk a képviselőket, hogy kérjék az ex Mobiltól vegyenek részt egy Európa Parlamenti meghallgatáson, és ezen a meghallgatáson az Exxon Mobilnak tegyék fel a kérdést, hogy hogyan kívánja a párizsi megállapodás kötelezettségvállalásait tiszteletben tartani, ahelyett, hogy tagadja a klímaváltozást és annak a negatív hatásait az egészségünkre és a környezetre. Másodszorban pedig jó lenne, hogyha az érintett Európa Parlamenti szakbizottságok szaktudásukat bevetnék ebben a az esetben, is kérjük éppen ezért, hogy az MV és az Értelszakbizottságoknak továbbítsák ezt a petíciót, hogy ők is megvizsgálhassák ezt az esetet. Köszönöm szépen, köszönjük az előadó, a petíció bejutájának. Most pedig Schuster, Schuster úr kapja meg a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülünk annak, hogy a bizottság szót kap ebben az ügyben, és köszönjük Killinger asszonynak is a petíció bemutatását. Kérdésem felül áll az, hogy a klímaváltozás óriási problémákat okoz, és hogy nagyon sajnálatos, hogyha tagadják a klímaváltozást. És az is egyértelmű, hogy a, a félrevezetés és a téves információk a bizottság munkájára is negatívan hatnak ki, hiszen mi mindent megteszünk azért, hogy fellépjünk a klímaváltozás és annak negatív hatásai ellen. De még hogyha a félretájékoztatás nagyon sajnálatos, uniós jogban nem ütközik az, az alapjogi karta véleménynyilvánítás szabadságát biztosítja mindenki számára. A bizottság vára, válasza a szkeptikusoknak, tehát az, hogy felhívjuk őket, hogy csökkentsék a kibocsátást, de ugyanakkor véleményük ellen nem tudunk fellépni. A Párizsi Egyezmény aláírói és ezt tették, hogy elkötelezték magukat, hogy mindent megtesznek a negatív hatások enyhítésére, és úgy gondolom ez egyértelmű üzenet volt a befektetők, a civil társadalom, a politikai döntés azok és az iparági képviselők felé is, hogy környezetileg fenntartható technológiákat és alternatív energiaforrásokat kell előtérbe helyezni. Nemzetközi téren az Európai Bizottság, az ENSZ égész alatt, de más nemzetközi testületekben az Európai Unión belül is továbbra ki fog állni, amellett, hogy a klímaváltozás hatásait enyhíteni kell, és megfelelő intézkedéseket kell hozni. A petíció bejöntője Kininger asszony, illetve az aláírák Egyesült Államok beli vizsgálatokra is kitértek a petíciókban. A bizottság ezeket az érveket, illetve az augusztusban érkezett új információkat megkapta, és intenzíven foglalkoztunk ezzel a petíció érvei alapján azonban arra következtetésre jutottunk, hogy az érintett vállalkozás vállalat tekintetében a véleményszabadság korlátozása nem tartozik hatáskörökben, nem tudunk ezzel ellen fellépni, és nem tudunk az érintett probléma ellen fellépni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most pedig Mandel úr kapszott. Köszönöm szépen, én is köszönetet mondok azért, hogy ezt a rendkívül fontos ügyet felvetették. Természetesen egyetértek a bizottság képviselőjével, nem tilos, semmilyen törvény nem tiltja azt, hogy valaki tagadja a klímaváltozást. Ez nyilvánvalóan nevetséges, és eh, ez egy család dolog, és, eh, és tragikus, hogyha valaki, eh, különösen egy vállalat teszi ezt, de ez nem jelenti azt, hogy bár milyenféle fellépést megkövetelhetne ezt mert Mi azt tudjuk tenni, hogy fellépünk a politikai platformokon, az üzleti életben, a civil társadalomban, minden lehetséges területen megpróbálunk a klímaváltozás tagadása ellen fellépni, és megpróbáljuk felemelni a hangjukat, és tájékoztatni megfelelőképpen az embereket, de ezen felül a petíciós szakbizottságnak nem áll hatalmában az, hogy bármit is tegyen, jogilag fellépjen ezen viselkedés ellen. Éppen ezért azt javaslom, hogy zárja le a szakbizottság ezt a petíciót, még akkor is, hogyha rendkívül fontos petíció, és fontos, hogy helyes információk jussanak el a polgárokhoz a klímaváltozásról. Köszönjük szépen. Most pedig Scott Kátó asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Kininger asszony, illetve kollégáinak munkáját, és örülök, hogy ezt a petíciót eljutották hozzánk, hiszen rendkívül fontos ügyre hívják fel a figyelmünket. Folyamatosan lobbiznak a klímaváltozás elleni intézkedések ellen, megpróbálják lelassítani az előrelépést, és itt olyan folyamatról beszélünk, amely a bolygón az emberiség sorsát fenyegeti, és az, hogy a klímaváltozás elleni fellépés ellen folytatnak lobby munkát, ez valóban megdöbbentő, és úgy gondolom, hogy valóban fel kell szólítani ezt ilyen vállalatokat, mint Exxon Mobil, arra, hogy ne a problémás sősbicsek, hanem a megoldás részévé váljanak. Mi úgy döntöttük, hogy megszavaztuk azt, hogy az uniós tagállamokban csökkentjük a szövegházhatású gázok kibocsátását és a foszilis energiaforrások használatát, és fenntartható energiapolitikát akarunk támogatni, és a bizottság nyilvánvalóan egy kis tart, amellett és pénzügyi forrásokkal is a fenntartható gazdaságot kívánja támogatni, és a szénnel és más foszilis energiaforrásokkal kapcsolatos forrásokat csökkenteni fogjuk. Nyilván az érintett vállalatok védeni kívánják pozíciójukat és gazdasági érdekeltségüket, de politikusokként mi nagyon komolyan vesszük ezt, aláírtuk a Párizsi Egyezményt, ez azt jelenti, hogy valamennyi uniós intézmény, így a bizottság is, mindenképpen be kell, hogy tartsa a törvényes kötelezettségeket, amelyeket a Párizsi Egyezmény ránk ró, és a zöldek részéről egy vizsgálatot, egy jelentést indítottunk útjára, a forgóajtó effektust szeretnénk megszüntetni az uniós intézmények és a környezetvédelme káros vállalatoknál elfoglalt pozíciók tekintetében Nigel Lawson foglalkozott, ugye, vagy volt nagyon híres tagadója a klímaváltozásnak, és az, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióban, lehet, hogy az is jelenti, hogy nem hátráltatnak minket a klímaváltozás elleni fellépésbe. És fontos az is, hogy átlátható módon lépjünk föl a kampányok, és a fellépések egyeteműek legyenek, és amikor az Exxon Mobile ellen is fellépünk, vagy mások ellen, akik félretelkoztatják a közvéleményt, fontos, hogy itt átláthatóvá tegyük, hogy hogyan is járunk el, és hogy mi is az igazság, és mindenképpen fontos, hogy a továbbiakban is felépjünk a klímaváltozás negatív hatásai jelent Évi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék hozzászólni, mert én is támogatom ezt a petíciót. Úgy vélem, hogy rendkívül fontos ez a téma. Pont egy olyan napon, mint a mai nap, ez különösen igaz, ma beszéltünk arról, hogy hogyan lehet csökkenteni a széndiokszid kibocsátást a szém, személygépkocsikon keresztül, illetve hogyan lehet modern, tiszta személygépkocsikat hozni az európai utakra. Ez egy nagyon fontos téma tehát, úgyhogy jó lenne, hogyha nagyobb figyelemmel lennénk ez, itán, ez iránt. Sajnálatos módon Európában még mindig nagyon komoly gondot jelent a fosszilis üzeganyagok elégetéséből származó szennyezés, levező és egyéb szennyezés. Európa nap mint évről évre 39 és 2 milliárd euró, 39 millió és 2 milliárd euró közötti összeggel támogatja a foszilis energiaforrásokat, Nos, látható, hogy mekkora dimenziójú a probléma. A parlament, a bizottság és a tanács össze kell, hogy fogjanak, és azt gondolom, hogy sokkal ambiciózusabb, nagyra törőbb célokat kell ki tűzni magunk elé, hiszen hatalmas fejlődési lehetőségünk van. Gondoljunk például Kínára, akik az elektromos, vagy az elektromos autókra helyezték a hangsúlyt. Sajnos mi elveszítjük a verseny képességi előnyünket ilyen fejlődő országokhoz képest. Nagyon fontosnak tartanám, hogy ez a petíció nyitva maradjon, és egyetértek a nyilvános meghallgatás gondolatával is. Tehát Figyeljünk oda az ipar, an, iparnak annak a részére, akik úgy gondolják, hogy nem létezik a klímaváltozás, illetve a klímaváltozás nincs összefüggésben az ipari szennyezése. És az MV, illetve az e- e- Energetikai Szakbizottságot is fel kéne keresni ezen petíció ügyében. Köszönöm. Köszönöm, Weitz úr. Ja, danke, Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetes, hogy egy vállalat, amely foszilis energiával keresi a kenyerét, és itt teszett nyereségre, mindent megtesz azért, hogy a finanszírozza a klímaváltozás tagadását, de mégis a tudomány képviselőnek 95%-a bizonyítottnak e, tartja a klímaváltozást, az 5%, a maradék 5% valószínűleg az Exxon Mobilhoz hasonló vállalatok zsebében van. És szeretném most egyértelműen világossá tenni Mandel úrral szemben, aki a néppárt állás pontját képviselte, és ezzel az osztrák álláspontnak ellentmond, és ez egy kicsit kellemetlen nekem, vagy nem szabad itt lezárni ezt a petíciót. Nem írhatjuk erre az exomobának, hogy milyen véleményt és álláspontot képviseljen, és hát nem lehet szankcionálni. Természetesen nem tudja, hogy szólok most a bizottság, természetesen nem tud fellépni, szankcionálni senkit, emiatt Amerikában az Európai bizottság, de azt megtehetjük, hogy az európai közvélemény figyelmét fejvik arra, hogy hogyan jár el ez a vállalat, milyen káros, amit csinál, és milyen módon tájékoztatja félre a közvéleményt, és milyen módon próbál kételt kételt kelteni, vagy legalábbis kételre okot adni a klímaváltozással kapcsolatban. Fontos, hogy megnézzük, hogy a fosszilis ipar képviselői hogyan finanszírozzák az ellentanulmányomat, és hogy ezek a szakmailag tudományosan nem megapolozott kételyek és aggályok, amelyeket ők felvetnek, milyen módon károsítják meg az európai polgárokat, és milyen módon akadályozzák a kormányokat abban, hogy valódi eredményes intézkedéseket eszközöljenek a széndiokszid kibocsátás tekintetében. Ez nagyon jó lenne, úgy gondolom, hogy az Exxon, t meghívnak ide az Európai Parlamentbe, és fontos lenne, hogy ők mindenki előtt nyíltan bevallják azt, hogy hibáztak, és igen, elismerik, hogy a klímaváltozása valós, és hogy megtesznek mindent, hogy a jó oldalra álljanak, vagy pedig nyíltan mondják ki azt, hogy, ők, hogy ők továbbra is félre akarják tájékoztatni a polgárokat, és továbbra is kiállnak amellett, hogy nem igaz a klímaváltozás, és ezzel ráváltjuk a polgárokat arra, hogy ne vásároljanak ott, ne tankolják ott, ahol az exompomának vannak érdekeltségei. Köszönjük szépen! Ez egy nagyon összetett ügy, mindenki érzi azt, hogy itt egy nagyon súlyos, fontos kérdésről van szó. De nagyon nehéz itt a megfelelő utat, módot megtalálni arra, hogy formálisan is felépessünk az ilyen viselkedés ellen. Nyilván itt tagállamok érdekekről is van szó, és hát itt a véleménynyilvánítás szabad, különböző csoportok felléphetnek ezzel ellen, és én és támogathatom azt, hogy nyitva tartsuk a petíciót, de ennél többet nem tudok tenni. Kérem, hogy szolgáljanak számomra iránymutatásra, hogy mit lehetne még tenni. Én nem látok más lehetőséget még, hogy mi. Ha most azt mondjuk, hogy lezárjuk a petíciót, ezt senki sem támogatna a kollégák részéről, tehát azt mondom, hogy tartsuk nyitva, de ezen kívül pedig mi, a petíció szakbizottság nem tudunk egyszerűen megszervezni eseményeket, a koordinátorok hozhatnak döntést. Én azt tudom tenni, hogy a koordinátorok ülésének naprendjére tűzöm, és hogyha ők szeretnének további lépéseket tenni, akkor talán tudunk valamit tenni. azt asszony, eh, legalább arról beszéltünk, hogy a szakbizottság támogatná egy ilyenfajta meghallgatás megszervezését, még hogyha most döntés nem született. Mi nem döntetünk valóban, és ezt nem nyilvánítatjuk ide, de nagyon szívesen a koordinátorok elé terjesztem ezt. Jó, akkor így fogunk eljárni. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, és jó hazautat kívánunk. Most pedig egy fél perces szünetet szeretnék tartani, mielőtt rátérünk a következő napi rendi pontra. Good afternoon again. Just excuse me for having had to take the time. elnézést, egy kis születet kértem. Szerettem volna rendezni néhány kérdést, mielőtt folytatjuk a további napirendi pontokkal. Kérném, hogy mindenki, aki a teremben van, vagy üljön le, vagy távozzon. people are leaving the room, which means that we can... No, elhagyták a termet azok, akik el akarták, úgyhogy tudjuk folytatni a munkánkat. 19-es számú napirendi pont következik az 1124-es petíció az objektivitás hiányáról a spanyol televízióban. Itt vannak velünk a petíció benyújtói, akiket sok szeretettel köszöntünk itt Brüsszelben ma délután a szakbizottsági ülésünk alkalmával, és Először is önöknek adunk szót. Maria Gomez, Vanyó fogja kezdeni. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Szép délutánt kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy meghallgatnak. Gomez Suenyó vagyok, és, és a TVE hír tanács nevében vagyok itt. 13 tagunk van, és a feladatunk az, hogy biztosítsuk a társaságunknak a független működését. Itt, hogyha megnézzük, hogy mit látnak a dián, Spanyolországban ilyen módon ö, ö, tudósítottak 2017. július 26-án. A spanyol Marian, Mario Rahoyt láthatjuk, ugye a spanyol miniszterelnököt, aki nek a pártját meg gyanúsították korrupciós ügyekkel kapcsolatban. Behívták több tagját a, a kormánynak tanúként. Ez egy reggeli hír, amit látunk itt. Viszont később azonnal ki kellett ugye tisztítani, meg kellett tisztítani a, a, az imidzsét a miniszterelnöknek. Úgyhogy itt tulajdonképpen a pártnak egy belső dokumentumáról van szó. Egy felső vezető pedig kiadta egy újságírónak, hogy írja meg ezt a sztorit. Úgyhogy látjuk azt is, hogy tulajdonképpen manipulálják az információkat annak érdekében, hogy tisztára mossák a kormányzatot. Így az újságírók sajnos nem tudják teljesíteni a függetlenségi kritériumot. 2014. november 10, 28-án pénteken ö, ö, ellenállást tanúsítottak, azon a délutánon spontánul összeültek az emberek a vezetőtestületek irodái előtti ajtók előtt, és protestáltak csendben. A 2016. júniusi általános választások előtt hozzáférhetővé vált egy kulcsfontosságú videó a kormánytagokról, Ezekben a felvételeken a spanyol televízió adók és az újságok bemutatták, hogy az akkori belügyminiszter katalán ö, iroda vezetője volt, ő egyébként a csalás ellenes irodavezetője volt, hogyan próbálta inkriminálni a szeparatista vezetőket. Az RTV 2, az LA 2 számolt be erről, és ezt most bemutatjuk. Ennek az volt az eredménye, hogy az igazi hírek, az igazi hírtartalommal bíró híreket egészen éjfél utánra ütemezték. Október 1 -e előtti héten a katalán függetlenségről szóló referendum kapcsán nagyon kevés ember kapott meghívást, és az igaz, hogy egy illegális referendumról volt szó, de köztelevízióként kötelesek vagyunk a társadalmunk pluralizmusát leképezni, és mind a referendum melletti és elleni hangokat megszólaltatni. Ez a pluralizmus viszont nem érvényesülhetett. Nem volt semmiféle speciális program például a, a TVE 1-en. Beszélgető műsorok a TVN a kormányhangoknak adtak hangot. Március 8-a egy nagyon fontos nap, amit meg kell említenünk. Itt a spanyol történelem első feminista fellépésére került sor, amelyet with a Spanish and European legislation női sztrájkra került sor, e amit nagyon sokan néztek a tévében. Említenem kell még egyszer az objektivitást, a pluralitást és a részre hajlás mentességet, amely a törvény szerint is követendő. Viszont az RTVE az egyik legfontosabb EU-s alapszabályt késett ellen hiszen nem kaptak megfelelő tájékoztatást a, polgárok, nem érvényesülhet a, a szólás, illetve a médiaszabadság, a véleményszabadság, és hát ha nincsen ö, ö, független és szabad újságírás, akkor nyilván a demokrácia sem érvényesülhet. legtöbben közülünk pénteken ként kerülhetünk helyzetbe, és én azt szeretném önöktől kérni, hogy támogassanak bennünket a munkánkban, és hogy az LTVE műsoraiért felelősök érvényesíthessék a polgárok jogait, szabadon és helyesen tájékoztathassák a közönséget. Before I finish, we will... Mielőtt lezárnám, szeretném megköszönni minden csoportnak és intézménynek, amely a média tanácsot támogatta az újságírói szövetséget, a határok, az újságírók határok nélkül, és nagyon sok más újságírói szövetséget. Köszönöm szépen, elnök. Picit hosszabban beszélt az időkeretnél, 5 perc helyett 7 percig beszélt de ez nem azt jelenti, és ezt szeretném visszvilágosá tenni, hogy senki más nem lépte volna át az időkeretet. Mivel ön a petíció benyújtója, ezért nem akartam megszakítani, mielőtt levonja a konklúziót, tehát nem arról van szó, hogy elveszem a szót, és aztán utána soha többet nem kapja vissza. Nos, az ATV-e képviselője is itt kellett volna, hogy legyen, de úgy döntött, hogy nem jön el. Egy nagyon vaskos dokumentációt küldtek el elektronikusan a titkárságnak. Nem tudjuk kiosztani mindenkinek itt a kollégák közül, de hozzáférhető az e-peti portálon, úgyhogy a saját portug, számítógépükre le tudják ezt tölteni, és hogyha szükségük van rá, akkor a titkárság is támogatja önöket ebben. Az ő hiányukat pótolhatja Filipek úr a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást, és azt, hogy felkértek bennünket a petícióra való reakcióra. Azt gondolom, hogy a reakciónk részben ismert, és a jogi keretet is megszabja a petíció vonatkozásában. A média pluralizmus kritikus fontossággal bír, a demokratikus társadalmak döntéshozatalában, és tudjuk azt is, hogy a közszolgálati televíziózás éppen ezt a médiapluralizmust szolgálhatná. Nyomon követi természetesen ezt a kérdést a bizottság az összes tagállamban, de alá kell húznom, hogy a bizottság hatalma, hogy fellépjen ezen a területen, az eléggé korlátozott. Amit a részleteket illeti, az MCM jegyzőkönyve 29-es számú elismeri a közszolgálati televíziós fontosságát és kompetenciákat allokál a tagállamok felé, hogy meghatározzák, hogy hogyan finanszírozzák, illetve építik fel, alakítják ki, struktúrálják a szerkesztésüket, és amire itt a 11-es cikkben utalt a a petíciót benyújtója. Nyilván a szólásszabadság az egyik alapvető jog, amely visszaköszön ebben a cikkben, ugyanígy a média szabadság is. Az alapjogi kartára is hivatkoznak, amikor az uniós jogot keresztül viszik. És hát csak ez a pont az, ahol akár jogszabály kötelezettségszegési eljárással reagálhat a bizottság, mert csak bizonyos ügyekben tud közbeavatkozni a bizottság, amennyiben sérül az EU-s jog. A petíciót illetően nem látom alapját annak, hogy sajnálatos módon nem látom módját annak, hogy a bizottság beavatkozzon, dacára a megindító szavainak. Pozitívabb hír talán az, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv jelenleg felülvizsgálat alatt van, 2016 májusa ö, ö, ra nyúlik ez vissza, és ezzel is biztosítani kell a szabályozó hatóságokat, főleg az audiovizuális médiaszolgáltatókat, ö, hogy a kötelezően lefektetett követelményeket teljesítsék az érintett szerve, hatóságok és ez a ebben az összefüggésben nagy is az egyetértés, egyetértés. Főleg, hogyha a médiaszolgáltatások függetlenségéről van szó. Tehát az audiovizuális médiaszolgáltatások függetlenségét illetően nagyok már az előrelépések, és amennyiben ez elfogadásra kerül, és a tagállamok végre is hajtják ezt az irányelvet, akkor feltételezhető, hogy itt a szolgáltatók és a média pluralizmus vonatkozásában ez pozitív hodatékkal bír. Azonban az, hogy a bizottság avatkozzon itt be, és biztosítsa azt, hogy itt a petíció hatására a spanyol kormány biztosítani fogja a pluralizmust, a, a részrehajlás mentességet és a függetlenséget, ezt sajnos nem tudom garantálni. Köszönöm elnök, akkor most megadom a szót a hozzászólóknak, és úgy tűnik, hogy a teljes szakbizottság spanyol bizottsággá alakult át. Csoda hatására, egy-két kivételtől eltekintve, úgyhogy Cabezon Ruiz asszony kap szót először, és most nagyon szigorú leszek, tehát maximum két percet fognak kapni. Köszönöm, Cecilia. Nos, hadd mondjam el azt, hogy nagyon örülök annak, hogy eljött ide a petíció benyújtója, és nagyon bátran kiállt az érdekek mellett. Nos, már évek óta folyik ez a helyzet, már évek óta tart ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos jogról van szó. Még Zapatero idejéből származik ez a jogszabály, a Zapatero kormány a média pluralizmust, illetve a vélemény kifejtésének szabadságát, a szólás szabadságot próbálta megvalósítani teljes mértékben. Nos, el kell mondjam azt, hogy a jelenlegi helyzet Spanyolországban nem az igazi Spanyolország. Spanyolország valójában szereti a néppártot, elég sok minden változott, Nos, hogy finoman szóljak, a demokrácia hiánya sok helyen megjelenik. Létezik egy olyan egy olyan jogszabály is, amit a néppárt indított el, amit a néppárt hozott meg, ez egy, gyakorlatilag egy biztonsági intézkedés csomag, de sajnálatos módon ez a, a spanyol polgároknak a szólásszabadságát, gyűl, gyülekezési szabadságát és elébb alapjogait nyírbálja meg. Mondom, ez egy néppárt intézkedés volt, választási üzemmódban vannak már a néppártiak Spanyolországban. Nos, sajnálatos módon mindez nagyon rossz hatással van a demokráciára, bár az Európai Bizottságnak nincsen hatásköre, de olyan súlyos a probléma, hogy elérkezett ide a petíciós bizottsághoz ez a kérdés. Szeretném, hogyha, az, e hogyha írnánk egy levelet az, a spanyol kormánynak, a kongresszusnak és a szenátusnak, tehát a képviselőháznak és a szenátusnak, amelyben elmondjuk azt, hogy elítéljük az ilyen fajta fellépést, szerintem az, a közszolgálati tévébe való ilyen fokú beavatkozást, az ilyen fokú kontrollálást senki nem tudja itt elfogadni közülünk a teremben. Köszönöm, Achel Valina következik. Jó napot kívánok! Először is szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtóinak. Nagyon bátrak hogy idáig elhozták ezt az ügyet. Nagyon örülök annak, hogy a cenzúrát, a hírek cenzúráját felemlítik, és örülök annak is, hogy a spanyol TV és rádió szolgáltatók függetlensége mellett felemelik a hangjukat, hiszen még mindig vannak olyanok a spanyol közszolgálati televízióban, akik a, ezt az érdeket tűzték ki, vagy ezt a célt tűzték ki, hogy valóban független szolgáltatást, független híreket nyújtsanak. Megismerhettük az imént a helyzetet, hogy milyen visszaélések történtek. Nos, a nép 2011-ben a néppárt kormányra lépésével kezdődött meg ez a helyzet, azóta sajnos csak súlyosbodott. Manipuláció mindig is volt a, a hírek, vagy azóta van a hírek szerkesztésében, de mondom, 2011 óta rosszabbodott a helyzet, odáig fajult a helyzet, hogy ma itt az Európai Parlamentben kell erről beszélnünk, arról, hogy Spanyolország az alapjogi kartát megfelelően alkalmazza, illetve az Európai Unió jog szabályait összességében. A hírszolgáltatók eh, bizottsága úgy állt össze, hogy szerintem ez nem felel meg a jogszabályoknak, nem objektív tájékoztatást ad, nem nyújt ez, nincs meg a demokratikus, ez a, nincs meg ez a demokratikus feltétel, és nem tesz jót a pluralitásnak, a területi összetartásnak. Gyakorlatilag félretájékoztatásról van szó, illetve részleges tájékoztatásról, semmiféle újságírói professzionalizmusról nem beszélhetünk. Szeretném, hogyha ezt a petíciót nyitva tartanák, több tájékoztatást szeretnénk kapni ebben a témában. Meg kell vizsgálni azt, hogy az alapjogi kartát mennyiben sérti meg Spanyolország, és én még ennél is tovább lépnék. Én azt gondolom, hogy ahogy fölállt a vezetői testület, már az is szimptomatikus, a televízióról elképzel, való elképzelésünk nem felel meg a, annak, amit tapasztalunk itt a spanyol közszolgáltati tévében. Nem egy kormánytelevízió, hanem ennek egy állami televíziónak kéne lenni. Jó lenne, hogyha olyan lenne a spanyol hírszolgáltatás, illetve közszolgáltató televízió, mint amilyen az Németországban. Ez az igazi példa. Ezért fizetik az adófizetők az adót. Köszönöm szépen, Miranda asszony következik. Muchas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárt ma kormány nyom van. Itt a kollégák sokszor elmondták azt, hogy milyen szörnyűséges dolgokat tapasztalhatunk. Én nem értem, hogy nem értem, hogy a kollégák nem értem egészen a kollégákat, beszéltünk arról, hogy fekete ruhát hordanak azok, akik nem értenek egyet a kormány intézkedéseivel, módszereivel. Azt gondolom, hogy a cenzúra a demokrácia egyik legsúlyosabb ellenzék, e- e- ellenfele, illetve nem tudjuk a véleményünket se szabadon elmondani egyértelmű, hogy a kommunikációs eszközökben, a médiában is látható a cenzúra, az elnyoma, elnyomás, ezt láthattuk, a különböző felvételeket. Köszönöm szépen, hogy a petíció benyújtói ilyen bátrak voltak, eljutottak idáig. Ne feledjük, hogy valószínűleg majd a munkahelyükön elnyomásban fognak részesülni ezek a, a petíció benyújtói, nem tesz ez majd jót a karrierjüknek, és Madridban, Galíciában, sőt egész Spanyolországban minden egyes regionális televízió központban meg lesz ez a probléma. A közszolgálati televíziót nem tudjuk arra kötelezni, hogy a pluralizmust betartsa. Miért nem lehetne az Európai Parlamentben erről egy állásfoglalás létrehozni? Sőt, van is olyan európai parlamenti állásfoglalás, ami a média pluralizmusáról szól. Európában a manipuláció bizony felmerül, és szerintem az Európai Bizottságnak el kéne erről mondani a véleményét. Itt szabadságokat kell garantálnunk, garantálnunk, ez a lényeg. Adót fizetünk, adót fizetünk egy szolgáltatásért, egy közszolgáltatásért. A szólásszabadság nagyon fontos, éppen ezért kérem, hogy ez a petíció maradjon nyitva, a zöldek, a zöld frakció tehát azt kéri, hogy maradjon nyitva ez a petíció, eh, keressük meg a spanyol hatóságokat, sőt, egy adhok missziót kéne még a parlamenti ciklus vége előtt küldenünk Spanyolországba. Üljünk le ezzel a vezérigazgatósággal, a spanyol televízió vezérigazgatásával, akik nem akartak idejönni. Rossz Esztárlás következik. Köszönöm szépen. Jaj, de kár, jaj, de kár hogy, az Euró, hogy a petíciós bizottság a panaszost ennyire felkarolja, és gyakorlatilag itt kampány területé vált a e, petíciós bizottság. Hát kérem szépen. A spanyol televízió igazgatósága szeretett volna jönni, de hát ugye 8 percet kapott a petíció benyújtója, ők pedig 2 percet kaptak volna, csak ezért úgy gondolták, hogy ez nem fair, ezért nem jöttek el. Szerintem mind a két felet egyformánként, egyformán kell meghallgatni. Én meghallgattam mind a két felet, örülök annak, hogy eljött ide a petíció benyújtotta, de Carmen Sastréval is egyeztettem. 40 éve felel a hírek minőségéért. Egy, egyébként a szocialista kormány nevezte ki még 81-ben. A spanyol tévét ellenőrzik a legjobban a Spanyolországban. A spanyol kormány, a szenátus, a képviselőház is ellenőrzi. És a mondom, a kongresszus is ellenőrzi a spanyol, a spanyol televíziót, a választási bizottság is, a piac felügyelet is. Tudják, hogy a független szervezet 2013-ban mit mondott a spanyol televízióról? Azt, hogy a spanyol televízió minuciózusan végrehajtja az összes pluralizmusra vonatkozó feltételt. Ez a ítélet született, illetve ez a szakvélemény született, és a spanyol, a spanyol hírszolgáltatók közül a spanyol állami televíziónak a híradóit nézik legtöbben. És a spanyol televíziós akadémia is kitüntette ezeket a hírműsorokat, aminek több mint ezer szakmai képviselője van. A híradót is kitüntették legjobb hírműsorként. Aztán kapott még egy olyan díjat is, amely a leghető legnagyobb mértékű diverzitás, sokféleséget ismerte el Spanyolországban. Nos, a pluralizmus tehát úgy gondolom, hogy látható, hogy megvalósul a spanyol tévében. Ebben a tév, ezen a TV csatornán van a legtöbb elemző, illetve újságíró. Egyébként a dokumentációban benne van az is, hogy Rahoy, amikor beidézték e, tanúként, július 26-án e, az Egyesült Kettes csatornán is megjelent, illetve a belügyminiszter is, a belügyminiszter van, vallomását is közvetítették, úgyhogy ez szerintem megfelel a, tanú, megfelel a pluralizmusnak. Aztán nagyon fontos az is, hogy rendkívül öm, komplet képet adnak ezek a, ezek, ezek a blokkok, ezek a hírblokkok. Rossz, abba kéne hagyni. Lejárt az időt. Nos, én örültem volna, hogy meghívták volna a spanyol kormányt, van erről egy 11-es cikki a, a bizottságnak. Ez elfogadhatatlan, mondja az elnök. Nos, a szocialista frakció foglalt, le, foglalta le e, a panaszosoknak a szobáját, úgyhogy ezt nem tudom elfogadni. Luckily, I took off my headphones. Én levettem a fülhallgatómat, mert nem tudom lezárni a kollégának a mikrofonját, hogyha, amik, hogyha plenáris teremben ülnénk, ezt meg tudtam volna tenni, amikor leveszem a fülhallgatómat, akkor nem, hallgat, nem hallom önöket. Több mint két percig beszélt a képviselő asszony, és ezt nem tudom elfogadni. Beatrice a következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én próbálom tartani a szabályokat, mint általában. Üdvözlöm a panaszosokat, köszönöm a munkájukat, Hadd mondjam el azt, hogy az összes európai országban van egy közszolgálati televízió, aminek ez a lényege, hogy közszolgáltatás, közérdekű szolgáltatást nyújtson. Nyilván um, különböző kívásoknak vannak kitéve ezek a tévék. De nagyon fontos az, hogy független legyen ez egy ilyen televízió a kormánytól, Spanyolország, egy kisé eltér, Spanyolország ebben kisé eltér a többi európai országtól. A pluralizmus nagyon fontos a demokráciában, és az összes polgár számára fontos ez, illetve fontos ez a képviselőknek, a törvényhozóknak, és nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozunk. Spanyolországban ezt a autonóm közösségekben működő társaságok, tévétársaságokra is vonatkoztatni kell. Sajnos az alapelveket mindenkinek tiszteletben, szerencsére az alapelveket mindenkinek tiszteletben kéne tartani, tehát igazságra kell törekedni, pluralizmust kell megvalósítani, illetve részhajlásmentesnek kell lennie ezeknek a csatornáknak. Hogyha nem ezt tesszük, akkor az alkotmánynak mondunk ellent, azt hazudoljuk meg, és az, ez, szakbizottságunk is kapott már erre vonatkozó panaszokat, akár Katalóniából. Azt gondolom, hogy nagyon szigorúan kell fellépnünk, nem szabad, hogy a kormány megkaparintsa ezeket a médiumokat, Nagyon fontos az, hogy a társadalom, a társadalom által megfogalmazott érdekeket figyelembe vegye a kormány, tehát el kell tiszteletben kell, tenni, kell tartania azt a kormánynak, amit a, szak, amit a polgárok kérnek. Nos, nagyon fontos az, hogy mi is számon tudjuk kérni azt, hogy az európai jogszabályokat betartsák. Mindenképpen tiszt, nyitva kell hagynunk ezt a ezt a panaszt, ezt a petíciót, és nagyon fontos az, hogy Európában érvényt tudjunk szerezni a hatályos jogszabályoknak. Köszönöm. Ájuszó asszony következik. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, én nagyon rövidre tudom fogni, mert Rosa Estarras gyakorlatilag minden fontos dolgot elmondott már, az összes fontos adatot elmondta, ami világosá teszi a helyzetet. Itt a választási kampány üzemmódba lépünk már bele. Én a Cassia de la Mancha is tévét ismerem legjobban. Ott tényleg probléma a pluralizmus hiány. Kérem, hogy tanulmányozzák azt a dokumentumot, amit a spanyol televízió küldött el, hogy kontextusból kiragadva itt négy képet mutassanak meg nekünk, szerintem ez nem szignifikáns. Van itt egy fontos dolog viszont. A pluralizmus hiányáról, illetve a manipulációról beszélnek. Szerintem a pluralizmus hiánya és a manipuláció inkább azt jelenti, hogy a petíció benyújtója és a szocialista kolléga esetében, ugye itt volt a... Ők, meg, ők megkapták a spanyol televízió mikrofonját. Én ezt az eddigi pályafutásom alatt még nem tettem meg, most pedig bele még ez nem történt meg, most pedig láthatjuk, mi történt. Weigel úr következik. Thank you very much. I am somebody to break. Köszönöm szépen. Hát én most itt megtöröm azt a benyomást, hogy csak is spanyol vitáról lenne szó, és a következét mondanám. Szlovénia nem tekinthető a demokratikus magatartás mintaképének a média pluralizmust illetően, de van közszolgálati televízió szolgáltatásunk is. Ennek a legfőbb jellemzője az, hogy ez nagyon szigorú és kritikus, hogyha a kormányról tudósít. Tehát ellenőrzés alatt tartja a közszolgálati televízió a kormányt, és ennek így kéne lennie mindenütt. A panaszosoknak, eh, akik eljöttek ma ide hozzánk, és az a benyomásom, hogy eh, tényleg eh, ösztönzésre, bátorításra van szükségük, és az európai parlamenti standardek szempontjából alapvető kötelezettség és gyong feladata az, hogy tegyünk azért, hogy a média méltányosan, nyitottan nyújtson tájékoztatást a pluralizmus egyében. A spanyol közszolgálati televíziónak gondjai vannak, ezt erről bizonyosodtam meg, ahogyan ma hallgattam ezt a vitát. A spanyol kollégákkal, akikkel nem mindig értek együtt, egyet, bár ettől még barátok vagyunk, és szerintem ez jól is van így, De a katalán problémára utalva azt kell mondanom, hogy ezt egy eh, követem én, és tudják is, hogy miért, de úgy látom, hogy szerintem nem így kellene a közszolgálati televíziónak az ilyen nagyon komplex problémákat kezelnie az országon belül. Nem kell megpecsételni eh, az egyik oldalt eh, bűnözőnek, nem támogatva azt az elképzelést, vagy azokat az intézkedéseket, hogy mondjuk majd bebörtönözni, a spanyol közszereplőket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a problémát itt előtárták, feltárták és elővezették, és itt ez nem csak arról szól, hogy mit tehet ez ügyben a az Európai Bizottság, vagy mit, mit tehetünk, hanem hogy a közvélemény hogyan reagálhat Spanyolországban magában. Elnök, köszönöm. Hosszú a felszólalók listája, úgyhogy először is a tagoknak, szakbizottsági tagoknak adok szót, majd pedig azoknak, akik nem tagjai a szakbizottságnak, hanem parlamenti képviselők. Mindenkinek szót adok tehát, de a prioritás legyen az, hogy legyen valami rendezési elv, rendező elv, tehát a tagok kapnak szót először, a nem tagok előtt. Mit jelent ez? Brász. Terika Brász kapja a szót. Thank you, Chair. Estarás con espíritu conciliador. Örülök annak, hogy lehet Spanyolország mentségében is felszólalni, hogyha össze akarom békíteni itt a, a feleket, de kár, hogy ez így alakult. Mi csak az EU-s jogszabályok esetében tudunk beavatkozni, mondja a bizottság. Hát jó, minden elhangzott, de a tények tények, ez egyértelmű. A vállalat dolgozói mutatták be a tényeket, szolidaritást vállalok velük, hát ezek tények. Az Európai Bizottság felé fordulok. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy az Európai Bizottság nem védi a spanyol rádió és televízió dolgozóit, tehát a spanyol polgárokat. Ez nagyon-nagyon sajnálatos. Éppen ezért szerintem legalább itt a szakbizottságban folytatni kéne a munkát, a vizsgálatot, és tartsuk nyitva ezt a petíciót. Köszönöm. Köszönöm. Nácz kapszol. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közt televíziónak, mindenki televíziójává kell válnia, annak kéne lennie, nem kormány televíziónak, teljes Spanyolországban. Valójában Spanyolországban a közszolgálati televízió a kormány televíziója, tehát nem spanyol tévének kéne hívnia. Én azt hiszem, hogy egy méter 100 centi, függetlenül, hogy honnan kezdjük a mérést, és én értem, hogy a szeparatista kollégáknak miért vannak érzékeny pontjai, de ugyanilyen érzékenyen kell beszélnünk a hármas adóról, mert ugyanarról van itt szó. Bár egy ideológia alapján bizonyos dolgokra érzékenyebbek vagyunk, de szerintem professzionalista módon kell bizonyos dolgokat vizsgálni. Én nem csak tévénézőként, hanem 40 éve újságíróként is gondolkodom erről az ügyről. Egyértelmű az, hogy az összes közszolgálati televízióval kapcsolatban kéne alkalmazni ugyanazokat a normákat. Az európai polgároknak joga van a közszolgálati televízióhoz, a, libe, a szabadsághoz, függetlenül attól, hogy itt milyen párt érdekek érvényesülnek. Miért kell a TV3-at védeni, amikor ugyanolyan minőséget tud nyújtani, mint a spanyol közszolgálati televízió, csak éppen más ideológiai háttérrel? Remélem, hogy az etikai kérdéseket ugyanúgy alkalmazzák a, a, a spanyol közszolgálati tévére, mint a hármas csatornán. Köszönöm, Mitrofanov Köszönöm szépen. Én a Lettországot képviselem, és a mi kollégáim, a média szakemberek részéről évtizedeken keresztül nem kaptuk megfelelő támogatást, és nem tudtuk a hivatalos, a többségnek a nyelvén beszélni, és szabadon véleményt nyilvánítani. Te, úgy gondoltuk, hogy ez csak a mi hazánkat érinti a demokrácia kialakulásának átmeneti időszakában, és aztán látjuk az interneten, a közösségi médiában manapság, hogy hasonló problémák merülnek fel más országokban is, Spanyolországban is, és talán, hogy még radikálisabban megjelenik ez a probléma, hiszen a szavazókhoz nem jutnak el a valós tények. Úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kell tartani, és talán észszerű lenne, hogyha a bizottság vagy a parlament vizsgálatot indítana, és megnézni azt, hogy az uniós tagállamokban hogyan is áll a helyzet, és a közszolgálati média felhasználása hogyan is néz ki, hogyha vannak információk, adatok arra vonatkozóan, hogy, hogy mi is a helyzet, akkor talán tudunk tovább lépni. Ez most ez csak egy eszmecsere erről a konkrét petícióról, nem pedig a közszolgálati média tágabb körű vizsgálata, mondja az elnök asszony, López Aguilar úr. Két perc, percem van, három dolgot hadd mondjak a a közszolgálati tévék pluralizmusa, illetve a szólásszabadság a spanyol alkotmány 20-as cikkében foglaltatnak, és látható, hogy itt az alapjogokat megsértő problémát hoztak ide, az, a, az alkotmányt, a spanyol alkotmányt, illetve az európai alapjogi kartát sértik meg. A LIBE szakbizottság foglalkozik a közszolgálati hírközlés pluralizmásával, és nagyon fontos számomra, hogy nyitva maradjon ez a petíció, sőt, a Libében folytatott kérdésekkel, és ezt összefüggésbe kell hozni. A panaszosok semmilyen politikai ideológiához nem tartoznak, ők szakmai alapon hozták ide ezt a problémát. A közszolgálati televízióban dolgoznak, amely állami finanszírozással dolgozik, a jogszabályoknak megfelelően Spanyolországban. Nagyon-nagyon súlyos probléma az, hogy, egy, hogy olyan szakmai képviselők, akiknek nincsen semmilyen politikai irányultsága, ezt a kérdést idáig el tudják hozni. Nem arról beszélek, hogy az összes közszolgálati tévének gondja van Spanyolországban, hát különböző fokozatok vannak, és voltak olyan pillanatok, amikor a informá- az információ pluralizmusa öm, nagyobb gondban volt, mint most. 2006-ban megszületett egy törvény, de amint a néppárt átvette a hatalmat, ezt a jogszabályt azonnal megszüntette és visszavonta. Csak állami finanszírozást kap ez a ö, spanyol televízió, úgyhogy egészen össze lehet ezt hasonlítani a BBC-vel például. Szerintem ez egy legitim petíció, és mi a szocialista frakció részéről támadjuk, támogatjuk azt. Erránc García Köszönöm szépen. Hát az a helyzet, hogy egy televízió minőségét az ott dolgozók szabják meg, ezt a kollégák E- és ahhoz, hogy megfelelően professzionálisak legyenek ezek a dolgozók, az az kell, hogy ez a mikrofon ott legyen mind a két, az összes, az összes képviselő veled. Ez is mutatja, hogy micsoda minősége van ennek a petíciónak. Nem mindenkinek adják oda a mikrofont. Ez kérem szépen egy befeketítő kampány, és a spanyol televízió vezetőinek a megdöntésére irányul ez. Cabezon asszony is nyilván tudja, hogy nem sokára választások lesznek. Ez itt nem demokratikus szerintem. Az a nem demokratikus, hogyha például a, gyó, a gyógyszer árverések kérdése nem jelenik meg a televízióban, vagy a korrupciós vagy a korrupciós botrány, ha nem, jelöz, nem jelenik meg, például az andalúz televízióban. Szerintem ez tényleg antidemokratikus. Vagy az is, hogy ezt az asszony nem kapja meg a mikrofont. A spanyol parlament két házának van egy vegyes bizottsága, mely a televízióval foglalkozik, és dokumentációt Eh, megkapták a dokumentációt, gyakorlatilag sose nem, soha nem vitatták ezután a problémát, és eh, hasonló volt a dokumentációjuk ahhoz, az ott kapott dokumentáció ahhoz, amit eh, mi kaptunk. Nagyon sok kritika éri a, a spanyol televíziót, éppen ezért mindenre részletesen kell válaszolni, éppen ezért ilyen vaskos ez a dokumentum. Kérem szépen, el kéne olvasni a dokumentumok, de szerintem senki nem fog elolvasni mert itt valójában arról van szó, hogy itt pártoskodunk, politikai módon kritizálunk, politikai összetűzésről van szó. Mindig erről van itt szó, a baloldal mindig ezt csinálja itt a szakbizottságon belül. Cecília! Cecília! Jog, ügyrendi kérdés, ügyrendi kérdés, igen, igen, ügyrendi kérdés. Szerintem mi itt a szakbizottságban még sosem történt meg az, hogy nem vagyunk megfelelően tiszteletteljesek a panaszosokkal. Én sem kaptam egyébként mikrofon, de engem is fölvesznek, mindenkit fölvesznek a tévéből. Szerintem nem korrekt az, hogy valamivel vádoljuk a petíció benyújtóit, ráadásul olyan ami nem igaz. Mindenkit ugyanúgy felvesz a tévé, engem is, ezt is, mást is. Úgyhogy kérem szépen, Kérem szépen, adják meg a lehetőséget a petíció benyújtóinak arra, hogy igazságosan bíráljuk el őket. mí, y el cámara ha dicho que a mí no me lo ponía. Y tenemos allí la chica que lo ha pedido que vestida de rosa. Rosa, ay. Rosa, nem adtam meg neked a szót. És én vagyok itt még mindig az elnök. Kérem, próbáljuk meg lecsendesedni. Jó lenne, hogy ez megtörténne. Tehát, akkor az ember, továbbra is az a rend, hogy az ember szót kér, ha megkapja a szót, akkor pedig beszél, úgy hirtelen nem lehet belekezdeni egy mesébe. Ez így szokott így mindig is lenni a szakbizottságban, és másoknál is. Marinho Pinto úr következik. Muchas gracias, señora presidente. Eh, Não... Köszönöm szépen, elnök. Y traducción de portugués. Yo soy portugués. E eh, vou... Portugál vagyok, és van portugál. Illetve nincs portugál tolmácsolás. De azért az ibériai félszigeten eh, elég elterjedt a portugál nyelv, és remélem, hogy megértenek majd a tolmácsok. Mindenképpen támogatjuk ezt a petíciót. Quando dizem e criticam los órgãos de informação públicos por... Itt, eh, itt a pluralizmus hiányát kritizálták közszolgálati média esetében, és azt gondolom, hogy ha egy köztes esetben a szubjektivitást, a pártatlanságot és a pluralizmust nem biztostják akkor ez mindenképpen probléma, egy demokratikus probléma, az Európai Unió értékek szempontjából ez egy probléma. Én támogatom a sajtószabadságot Európa szerte, de az Európai Parlamentnek meg kell vizsgálnia ezt a kérdést, hiszen a sajtószabadság egy alapvető feltétele a demokráciának, nincs demokrácia sajtószabadság nélkül, a véleménynyilvánítás szabadsága nélkül egy társadalomban. Én nem arról beszélek, hogy az újságírók jogait eh, ne garantáljuk, hiszen az ő jogaik a demokráciának, a polgári jogoknak a garanciája, és a híradások sokszínűsége mindenképp egy fontos garanciája a demokráciának, és fontos ezért, hogy az Európai Parlament megfelelő vizsgálat alá vegye ezt az ügyet, amit az újságírók idehoztak elénk, és és hogyha az Európai Bizottság mossa a kezeit, és nem tesz semmit, akkor a parlamentnek akkor is itt el kell járnia. Köszönjük szépen, Benito Zuliato úr kapszol. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy mi is eh, szót kapunk itt a, a petíciós szakbizottságban. Mi a Podemos, eh, Podemos erősítjük itt az Európai Parlamentben. Nos, én fényévekre vagyok az Európai Bizottság véleményétől. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a hatásköre azt szerint változik, hogy éppen mi a téma. Itt a téma az, hogy a pluralizmust, illetve a függetlenséget tudjuk garantálni a sajtóban, illetve a közszolgáltatásban. Ahogy a bizottság képviselője elmondta, ez egy alapjog, és a bizottság, aki ugye elvileg a szerződések őre, szerintem a bizottságnak meg kéne, hogy legyen az a hatásköre, illetve érdeke, hogy fel tudjon lépni. Nagyon érdekes, ami ma itt történik kérem az Európai Bizottságot, hogy egy jelentést készítsen azokkal az adatokkal és másokkal, amiket a petensek hoztak ide, és ezt vessük össze azzal, amit az, e- a spanyol kormány mond. Tudom, hogy a miniszter azt fog erre válaszolni, hogy akkor kapcsoljanak át egy másik adóra, egyszer már válaszolta ezt egy meghallgatásom. Én értem azt, hogy a pluralizmus nem tetszik a néppárt képviselőinek itt. Sajnálatos, hogy erről itt kell beszélnünk a petíciós bizottságban, az Európai Parlamentben. Önök a néppárt részéről elfelejték azt is, hogy több újságíró lemondott, mert nem hajlandóak arra, hogy ne számoljanak be különböző problémákról, amik a kormánytagokat, illetve a kormánypártot illették, botrányokról, elcsendesítették őket. Elfeledjük azt is, hogy vannak, hogy azok az újságírók, akik nem voltak hajlandóak a cenzúrában részt venni, ezeket elküldték, lefokozták. A helyzet az, hogy ez egy közszolgálati televíziónak kéne lennie, úgyis kéne működnie, Szeretnénk objektív információhoz jutni, nem pedig eh, kormány csatornát akarunk nézni. Köszönöm szépen. Majdnem a lista végére értünk, még egy felszólalunk van, és miután svéd, tudom, hogy lényegre fog törni Valéro asszony társa. Spanyol fogok beszélni. Hola. Spanyolul fogok beszélni, bár nem vagyok spanyol. Azt mondom, azt szeretném mondani, hogy valójában ez nem csak egy spanyol probléma. Ez itt egy belső vitának tűnik így elsőre, hogy a spanyol pártok egy, ö, ütköznek most itt. Több országban jelent gondot az, hogy a sajtószabadsága sérül. Most speciális Spanyolországról van szó. Furcsának tartom, hogy a bizottság azt mondja, hogy ez nem az ő hatásköre, nem tudnak ezzel kapcsolatban semmit tenni. Az a helyzet, hogy, a saj, hogy az alapjogainkról van szó. Elhangzott itt már, hogy a sajtószabadság egy működő demokrácia egyik legalapvetőbb eleme. És képviselőként kötelességünk, hogy ezt védjük. Ezért vagyunk itt. Nem azért, hogy itt egy spanyol politikai harctérré fajuljon a petíciós bizottság nem véletlen az, hogy minden pénteken, hogy nem véletlen az, hogy minden pénteken fekete ruhát öltenek a ö, spanyol tévé bemondói. A helyzet súlyos. Meg kell hallgatni, hogy mi is történt, föl kell tenni a kérdést, hogy miért teszik ezt. Miért öltöznek fekete ruhába? Azért protestálnak, mert nem tudják normálisan elvégezni a munkájukat. Szerintem ezt komolyan kell venni. Én itt nem tudok szavazni, mert nem vagyok tagja a szakbizottságnak, de a többiekhez hasonlóan én is azt gondolom, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartani. Meg kell hallgatni a petíció benyújtóit, és nem csak a belső politikai csatára, rozást. Köszönöm szépen, és mondom, csak kell, illetve láttam, hogy itt valaki szót kér ügyrendi. Kérdést tessék. Igen, elnök asszony. Ügyrendi kérdés. Néhány néppárti képviselő viselkedésével kapcsolatban szerintem nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk a panaszosokat. Nem itt kell. Nem itt kell választási kampányt folytatni, hogyha ezt megteszi, akkor azt hiszem az nem megfelelő. Nos, a sajtót, a, a sajtót értesítették a petíció benyújtói, azért van itt a sajtó. Kérem, nem csak a, nem csak a panaszosokat kell tiszteletben tartani, hanem minket is. Ne szavazatokat akarjon gyűjteni, hanem figyeljen, figyeljen egy kicsit arra, hogy miről van itt szó. Ez sokkal több forog kockán. Ezt a szakbizottsági ülést Európa szerte az interneten keresztül követhetik, és az, hogy itt kiabálnak egymásra civilizálatlan módon a képviselők és a vendégek nem éppen jó képet fest erről az intézményről. És ez mindenkire érvényes. Illetve hát mindenkire, aki kiabált. Szeretném elmondani, hogy ezzel a felszólalók listájának végére értünk, nem kell itt ismételni egymást, és nem kell meg közbe vágniuk, amikor az elnök beszél. Most pedig akkor a petíció benyújtóihoz fordulnék, és szeretnék elnézést kérni mindazok nevében, akik nem megfelelően szóltak. És sajnos egyszerre beszélnek, az elnök asszony nem adta meg a szót. Egy ügyrendi kérdés kapcsán. Elnök asszony, meg fogom adni azonnal a szót, hogyha ügyrendi kérdésre van szó, de akkor is elnézést kérek mindenkinek a nevében, aki nem volt képes felnőttként viselkedni, ahogyan ön se, de akkor ügyrendi ügyben öné a szó. Tisztelet. Miranda asszony, a manipuláció, a cenzúra szót használták, a, használta a néppárttal kapcsolatban, kérem szépen legyen ön is tiszteletteljes. Köszönöm szépen. What I'm saying is that... Amit én szeretnék elmondani, az az, hogy az a szakbizottságnak, amelynek történetesen én vagyok az elnöke, ez nem egy játszótér a megválasztott képviselők számára, felnőttek számára, tehát itt, anélkül, hogy valaki szót kap, ne kiabáljon közbe és lehet más parlamentben ez elfogadott, itt nem és most akkor örülök, hogy ismét a petíciót benyújtóhoz fordulhatok, és megadhatom nekik még további két percben a szót. Muchas gracias. Mi nombre... Köszönöm szépen. Alejandro caballero hívnak. A... Engem választottak a kollégáim demokratikus módon a hírszerzési tanács elnökének, nem, nem vagyok egyik pártnak sem a tagja. A spanyol televízióban vannak baloldali személyek, jobboldali személyek, olyanok, akik középen állnak. Tehát megpróbálunk részlehajtásmentesek lenni. Mi történt 2015. decemberében az európai az Európai Együttműködési Tanács egy jelentést írt, és két és fél évvel ezelőtt azokat az ajánlás, azt az ajánlást mondta ki, hogy a spanyol tévé és rádió esetében bizonyos dolgokat végig kell gondolni azért, hogy, me, hogy mentesítsük a kormány befolyástól a közszolgálati televíziót. Két és fél évvel ezután továbbra is ugyanez a gyakorlat jelent, folytatódik Spanyolországban. A kollégám 5 percig, vagy kicsit tovább beszélt, nyilván ez alatt nem lehet mindent elmondani, de azt hiszem, hogy betekintést nyerhettek a dokumentációba. Itt jelentésekről van szó, tehát van egy tágabb értelmű dokumenti, dokumentáció is a spanyol um, TV igazgatóságában dokumentáljuk, hogy mi történik, dokumentáljuk azt, hogy nincs pluralizmus, nincs semlegesség, nincs függetlenség a közszolgálati tévében Spanyolországban ennek legutóbbi bizonyítéka, beszéltünk a mikrofonról, hogyha a mikrofon problémájuk van, tehát úgy gondolják, hogy itt nem megfelelő szakmai gyakorlat történt, akkor természetesen eljut hozzánk a panasz, és mi ezt elbíráljuk. Mindjárt abba hagyom. A hírközéssel foglalkozók általában tehát nem csak a baloldalak, nem csak a jobboldaliak, hanem mindenki. Nekünk az az elképzelésünk, hogy közszolgálati tévét kell működtetnünk, tehát az összes kommunikációs csatornának, közszolgálati csatornának ezt kell megadni, a pluralizmus és függetlenséget az összes polgár számára, függetlenül attól, hogy milyen meggyőződésűek, fontos az, hogy büszkék lehessenek a közszolgálati tévére. Elnézést, de abba kell hagynia, mondja az elnök azért azon dolgozunk, hogy ezeket az embereket szolgáljuk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Még egyszer elmondanám, hogy a szakbizottság nem mindig ilyen módon, ilyen turbulens módon jár el, mint ma. Nagyon sok érzést felkavart jobb oldalon, bal oldalon ez a petíció. Bocsánatot kérek ezért a viselkedésért, amelyet itt tapasztalhatok részünkről a mai napon, és remélem, hogy továbbra is tisztában vannak azzal, hogy amit itt láttak, az csak bizonyítéka annak, hogy a vélemény nyilvánítás szabadsága fontos ügy, és mindenki, mindenki számára fontos, bármilyen ideológiai álláspontot is képviseljem. És akkor megpróbálom összefoglalni ezt a petíciót, tehát nyitva kell tartanunk. Nagyon sokan támogatták ezt, és ezen kívül a bizottság képviselőhez is kell fordulnunk, aki Kima szóbeli válaszsal szolgált, és nagy szükség lenne erre írásban is, tehát hogyha a válaszait írásban is el tudná hozzánk juttatni, az nagyon jó lenne, ez nagyon hasznos lenne számunkra. Ezt a petíciót már a Kulturális Szakbizottságnak továbbítottuk, illetve a LIBE szakbizottságnak is tájékoztatáson megküldtük, és amit még tehetünk, az az, hogy egy levélben megfogalmazzuk aggájainkat a spanyol kormány felé, és írásban választ kérünk tőlük, hogy ők maguk is felvezalsák, hogy ők hogyan látják a helyzetet, eh, hogyan eh, látják, és az általunk kapott petíció fényében hogyan értékelek a helyzetet. Jó lesz ez így? El tudunk így járni? Rendben, igen, rendben, akkor köszönöm, hogy eljöttek biztonságos és jó hazatot kívánok Spanyolországba, és akik szeretnék elhagyni a tervet, azok gyorsan most tegyék meg, hiszen nekünk még egy további petícióval kell foglalkozni, és nem lenne túl udvarias dolog, hogyha sokáig megvárakoztatnak a következő petíció benyújtóját. 1074 per 2017 es petíció, eh, méghozzá a nácizmus ellen egyesület nevében náci felvonások és fasiszta nézetek támogatása elleni petíció. 30 másodperc szünet. I think we can continue. Úgy vélem, folytathatjuk a munkát. Amint lehet, folytatjuk a munkát következő petícióval. 20-as napi rendi pont következik. E, itt van János Kuzinsz és a petíció benyújtója. Nagy örömömre szolgál, hogy megadhatom önnek a szót, és kérném a kollégákat és egyéb vendégeket, hogy amilyen csendesen csak tudják, úgy hagyják el ezt a termet. Kérem akkor, Kuzinsz úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Jánisz Kuzinsz vagyok. A Nácius elleni egyesület vezetője vagyok Lettországban, és, és úgy gondolom, kedves képviselő kedves petíciós szakbizottság, úgy gondoljuk, hogy gazdasági szankciókat kellene foglalatosítani a náci felvonások fosztott a nézetek támogatója ellen. Kérjük, hogy kérjék fel az Európai Bizottságot, hogy ilyen szankciókat foganatosítson olyan személyek ellen, akik fasiszta, náci nézeteket, xenofób tevékenységeket, felépéseket pénzükkel is támogatják. és az olyan európai hatóságok ellen is fel kell lépni, akik támogatják ezeket a náci fasiszta fellépéseket. Egy listát állítottunk össze, a Irán, Dél-Korea és a Daesh terroristái szerepelnek az a listán, akik ilyen terroristás erőszakos fellépéseket támogatnak Afganisztánból, illetve más országokból szerepelnek személyek ezen a listán. És az Európai Unió demokrácia fogalma, vagy demokrácia eszméje Európában arra vonatkozóan, hogy Schumann mit is mondott arról, hogy egyesíteni kell Európát, Fontos megvizsgálnunk azt, hogy mégis ki lehet az ellenség, és az Európai Bizottság úgy tűnik a, a, a lista alapján úgy véle, hogy az ellenségek Európán kívül találhatók a már említett országokban, de mi úgy gondoljuk, hogy a demokrácia ellenségei Európában is megtalálhatók, például a, a balti államokban a ez, SS felvonulás sokan akár kormány, vagy, vagy tehát szereplők is részt vehetnek, illetve második világháborús um, emlékműveket is um, állítanak az orosz uh, felszabadítóknak például Magyarországon is, és tennünk kell valamit annak érdekében, hogy szankciókat foganatosítsanak, nem csak néhány dél-koreai személy ellen, vagy afgán, iráni személy ellen, hanem, ha, hanem neonáci politikát folytató európaiak ellen is, és az ő gazdasági támogatóik ellen is. És egyébként nem csak az Európai Unióban, hanem például Ukrajnában is, illetve az Európai Unió és Európa közvetlen szomszédai körében, és erről szól az én petícióm, és szeretném eh, javasolni, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést az Európai Bizottsággal közösen, és nézzük meg, hogy mit tehetünk ez ügyben. Látjuk, hogy mi a helyzet ma egy egységes Európa nélkül látjuk, hogy Brexit-tel állunk szembe, nacionalistákkal állunk szembe. Miközben mi egy egységes Európát szeretnénk, erre van szükség, de olyan egységes Európára, amely egységes demokrácia eszmével bír, amit viszont látok, az, az hogy demokrácia ellenségéről csak olyan listát állítanak össze, a, amelyek, akik Európán kívüli személyek, de szeretném az Európán belüli demokrácia ellenségeket is látni ezen a listán. Köszönjük szépen, most pedig Mercer Figuera, az képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem volt időnk arra, hogy írásbeli választ küldjünk, de most összefoglalom, hogy mit tartalmazna ez. A bizottság elkötelezett a xenofóbia, az intolerancia, a szélsőséges nacionalis elleni harc mellett az európai értékek, amelyekre Európa alapul fontosak számunkra és az Európai Unió, ezért megerősítette átfogó válaszát az ilyen tendenciák ellen. Viszont a rasszizmus és a xenofóbia ellen vannak olyan jogszabályok, amelyek szankcionálják a gyűlöletkeltést, a gyűlöletbeszédet, az erőszakra szítást, és a tagállamoknak, tagállamokat arra hívjuk fel, hogy garantálják azt, hogy semmiféle xenofób vagy rasszista felépésre lekerülhessen sor, és hogy büntetőjogi kategória legyen ez, és ilyen módon szankcionálják és a tagállamok a náci bűncselekmények, illetve az emberiesség elleni háborús bűnök, illetve a gyűlöletkeltés, erőszakszítás, mind ezek büntetőjogi kategóriák, illetve az ezzel kapcsolatos képek, anyagok terjesztése, illetve online üzenetek terjesztése, amelyek ilyen célt szolgálnak, szintén tilosak. Fasiszta és náci szimbólumokat is a nemzeti jog keretében eh, kriminalizálni kell, és a nemzeti hatóságoknak fel kell lépni, eh, ki kell vizsgálni, és fel kell lépni az ilyen esetek ellen, hiszen az uniós jog ezt megkövetelé tőlük. Az Európai Bizottság nem csak kétoldalú találkozókat tart a tagállamokkal, annak érdekében, az az ilyenfajta jogszabályokat valóban ültessék is át, hanem a fontos célunk az is, hogy hatékony um, végrehajthatóak legyenek az uniós jogszabályok, és éppen ezzel egy munkacsoport is létrejött, egy magas szintű rasszizmus és xenofóbia elleni uh, munkacsoport, itt az, ebbe bevonjuk az OECD, vagy az Európa Tanács és más nemzetközi szervezeteket és az együttműködés és az Európai Bizottság ezen kívül pedig um, preventív lépéseket is támogat a xenofóbia és a rasszizmus ellen, például a bizottság a, egy hálózatot is felállított, amely figyelmfelkeltés szolgál, és a radikalizáció tekintetében, és van egy eh, civil társadalmi program is, amely ezt a célt szolgálja. Van egy internetes fórumunk is, ahol a civil társadalom lehetőségeit erősítjük, és ezen kívül pedig informatikai platformokkal is megállapodást hoztunk tető alá Facebook és más közösségi médián keresztül, a Twitterre és a Microsofton keresztül sikerült megállapodunk amely hogy fel lehessen lépni a gyűlöletbeszéd vagy az szítás ellen, és Európa szerte emléknapokat tartunk, és, és három és fél millió eurót költünk arra is, hogy a totalitárius rezsimek bűncselekményeire, bűncselekményről és bűneiről megemlékezzünk, és az áldozatokról is megemlékezzünk, és nem csak és szankciók fontosak számokra, hanem fontos, hogy egyáltalán büntetőjogi kategóriaként szerepeljen az egyes tagállamokban a gyűlöletbeszéd és az erőszakra való szítás. Úgy gondolom, ez tehát még tovább megy a gazdasági szankciókon kívül. Köszönjük szépen, Mitra Fálusz úr kapszol. Köszönöm szépen. János Kuzinsz a az én hazámból, Letországból érkezett, de más pártnak a tagja, mint én, de én is támogatom ezt a petíciót. Ha két évvel ezelőtt beszéltünk volna, nem tudtam volna támogatni ezt a petíciót. Az elmúlt két év során hazámban, Letországban nagyon sokat e, romlott a helyzet, és az aktuális fellemények megváltoztatták a véleményemet, és erőteljesen támogatom ezt a petíciót. Miért? És azért, mert a neonáci ideológia erre inkább előre kap országban, és már nem csak a peremén jelenik meg a politikai e, szintérnek, hanem egyre inkább általossá válik, és évtizedeken keresztül Riga központjában felvonásokat szerveztek az egykori lett SS katonák vonultak itt föl, itt az ő emléküket ápolják, és, és a nemzeti ünnepek között is van egy olyan nap, amikor és ezeket a lett katonákkal gyászoljuk, vagy őről emlékezünk meg, és ugyanakkor az erre vonatkozó SS megemlékezésre vonatkozó javaslatot, hogy ez is legyen egy emléknap. Nem szavaztuk meg, mert számos párt tartózkodott a szavazástól, de úgy tűnik, hogy nincsenek igazi korlátok arra vonatkozóan, hogy valóban kiszorítsuk a, a politika közép közepéről ezeket a folyamatokat, ezeket a szélsőséges folyamatokat, és egy állásfoglás került elfogadásra, amelynek értelmében eh, kikérik a kormányt, hogy lépjenek fel azon orosz ajkú állampolgárok ellen, akik nem fogadják el eh, Lettország autonómiáját, és egyfajta etnikai tisztogatásra hívnák fel a kormányt, és a, náci mozgalmak is egyre inkább szeretnék elűzni az orosz ajkú lakosságot Letországban. Miután több mint száz év alatt képültek az orosz iskolák és orosz kultúra, ezeket most el kell pusztítani azért, hogy csak lett nyelven tanuljanak a gyerekek, és az orosz nyelv használatának tilalmát is előirányozná egy tervezet és a parlament elé is kerül ez a kérdés. Különböző orosz nyelvű tévécsatornák betétását szeretnék célozni, és az orosz közösség számára nagyon sok hátrányan járnának ezek a tervezetek, és és a békés protesteket sem akarják engedélyezni a kisebbségi oktatás megtartása mellett békésen tüntetnének, hát, és több héttel ezelőtt a pártunk kérte, hogy e, ennek ügyében egy találkozóra kerüljön sor, és nem sok, azonban most valóban azt látjuk, hogy nem sok kell az, hogy neonáci erők kerüljenek hatalomra Letországban, és valóban fontos lenne, hogy fel lehessen lépni gazdaságilag és büntetőjogilag az ilyen mozgalmak ellen. Szerencsére most a felszólalók listája nagyon rövid, ezért önnek több időt hagytam, és egy kicsit arra is teret engedtem, hogy a túl túlmutatóan szóljon hozzám. Következő felszólaló. Al peticionario porque... Köszönöm szépen, szeretnék köszönet mondani a panasz benyújtójának. Ez valóban aggasztó dolog, a neonáci ideológia valóban megjelent több európai tagállamban a választásokon, megjelent a szélső jobb is, a szélső jobb egyre jobb eredményeket szerez a választásokon. 70 évvel ezelőtt 70 évvel ezelőtt, amikor az Európai Unió megszületett, éppen azért alakult meg, hogy békét teremtsünk. 70 év béke után ismételten felülték a fejüket ezek az ideológiák, és sajnálatos módon visszatérhetnek ugyanazok a problémák, amik a háború előtt érvényesültek. Sajnos megvan a veszély ennek, és hogyha ezt nem látjuk, akkor az azt jelenti, hogy nagyon rövidlátóak vagyunk, vagy nem ismerjük a történelmet. Néha egy kicsit túlságosan nagyvonalúak vagyunk ezen témával kapcsolatban. Nem értem, hogy a görög nácik az aranyhajnal, vagy Löpen, hogy lehet itt olyan dolgokat hallunk a plenárison, amit szerintem törölni kéne, mert az emberi méltóságot támadják meg. Éppen ezért nagyon szigorúaknak, szigorúaknak kell lennünk, hogy nehogy megismételjük a múltbéli komoly hibákat. Kár, hogy az összes spanyol elment. Nos, Spanyolországban van egy törvényünk, a Mordelfel törvény. Ember, embereket zárunk börtönbe, például repereket, ének, énekeseket, de a Francisco Franco Egyesületet a kormány támogatja, szerződéseket ad neki, évente támogatja őket, illetve frankista katonákat is jutalmaz, illetve támogat a spanyol kormány. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Nagy kár, hogy ezek a személyek, ezek a képviselő kollégák, akik az elejében annyira kiálltak a szólás szabadság mellett, most elmentek. Nos, ez történik Cecília mostanában Spanyolországban. egy a kinézet vagy a ruházat alapján az embereket börtönbe zárják Spanyolországban. A falangistákat pedig támogatják, és még ők vannak felháborodva. Angela. Köszönöm szépen, Angela. Péter Jár szót. Nem akarok ellene szólni a az előttem szólóknak, de eléggé messze járunk már az eredeti petíció tartalmáról. Tól, és az én véleményem is az, hogy minden egyes tagállamban felmerülhetnek ezek a problémák, és véleményem szerint a brüsszeli tilalmak akár az euroszkepticizmusukban meg is erősíthetik az érintett feleket. Tehát a tagállamokon is múlik, hogy hogyan járnak el, mert nagyon sok esetben ugye különböző okai vannak annak, hogy miért eszkalálódik egy-egy helyzet. A németeknél pont az a baj, hogy ott van a gyülekezési és a szólásszabadság, a másik oldalon pedig éles ellentétben álló jogokat követelnek maguknak. És hát nagyon sokszor ugye egészen más hatást is keltünk a szándékoltnál, tehát ez, ez egy sikamlós terep. Én azt gondolom, hogy a bizottság válasza helyes volt, és normális esetben kielégítő is, de az igazi probléma, és most csak a petícióra vonatkozva válaszolok, tehát nem nagyobb kontextusra utalni, hiszen hetekig tartó szemináriumot tarthatunk, akár itt az euroszkeptikus neonáci trendekről Európában. Tehát szerintem megfelelő volt a válasz. A végrehajtási probléma az, amit meg kéne oldani itt a tagállamokon belül, ugye vagy lezárjuk most a petíciót, és azt mondjuk, hogy jó, a többire vonatkozóan majd írásos választ várunk, de nem tudom. Tehát nagyon messze, messze kerültünk az eredeti témától, ez nem konkrétan a petícióban megfogalmazott sérelem. Ezt szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm. Terika Brász, képviselő. Köszönöm szépen. Szeretnék tisztelegni Miroslav és a panaszos közötti koalíció előtt, még akkor is, hogy a különböző pártokhoz tartoznak, mert itt most egyesültek a petíció révén. És bár teljesen más képet adtak attól, amit a spanyolok mutattak, és ők is különböző pártokhoz tartoztak. És az is igaz, hogy minden spanyol eltűnt, lehet, hogy azért, mert spanyol kérdésekkel foglalkoznak, ezzel konfrontálódtak, nem pedig más kérdésekkel. Én ugyan Spanyolországhoz tartozom, de nem tartom magamat csak spanyolnak, de hát ez lehet, hogy az én problémám. Neonácizmus és fasizmus, ezek nagyon veszélyes elemek, ezt mindannyian tudjuk. A szélső jobb egyre erősebb Európában, és úgy tűnik, hogy a probléma, az ehhez kapcsolódó probléma is egyre inkább elhatalmasodik, ezért karolta fel kedves kollégám a panaszos ügyét. Úgyhogy ebben az összefüggésben azt szeretném, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, foglalkozzunk vele tovább, és írjunk levelet a lett hatóságoknak két dolgot követelve. Egyrészt írják le és magyarázzák meg a petícióban elmondott elemeket, és a Miroszláv elő, által elővezetteket illetően, mert hogyha tényleg szankciókra kerül sor, mert lehet, hogy ők másként, sőt, biztos, hogy másként látják a, az eseteket, de mely dolgokra gondolnak konkrétan? Melyek azok a dolgok, amelyeket másként látnak, mint mi? Ezzel, hogy ezt megkapnánk, ez nagyon sokban segítene tisztázni a helyzetet. A nácizmus és a fasizmus tisztázása, akár fogalmanként mindig nagyon sokat segít. Elnök, köszönöm. Most ezzel tulajdonképpen minden szegletéből megvizsgáltuk ezt a kérdést, úgyhogy Kuzinsz úrnak adok szót újra, két percre, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság nem tett eleget az ügy érdekében. Mindannyian tudják, európai futballcsapatokat, és az UEFA, ahol a magam részéről a játékok megfigyelője is vagyok. Hogyha látunk a stadionban Waffen-SS vagy SS-szel összefüggésbe hozható zászlókat, akkor gazdasági, pénzügyi szankciókat vetünk ki nem a fanatikusokra vagy a, a támogatókra, hanem a csapatra. A Waffen-SS veteránok felvonulásokat tartanak, Lettországban, de Litvániában és Észországban is, Lengyelországban is vannak ilyen esetek. Magyarországon, Dresdában, Németországban nagyon sok dolog történik ilyen irányba, de hogyha az UEFA-t vesszük, akkor mit látunk? Waffen SS-es zászlókat látunk, majd pedig megkérdezzük az illetékes minisztériumtól, hogy miért volt látható a miniszter egy ilyen zászlóval. De sok esetben az a helyzet, hogy a kormányoknak nincsen megfelelő törvénye, és normál polgárok nem is ülnek a, a parlamentben. Elnök, köszönöm szépen azt is, hogy elutazott ide hozzánk Brüsszelbe ma délután, vagy este. Remélem szerencsésen haza is ér. Minden jót kívánok. Úgyhogy hagyj foglaljam össze, kedves kollégák, azt mit tehetünk. Tulajdonképpen tartsuk nyitva ezt a dosztét, és a bizottságot felkérjük arra, hogy frissítse a választ, és ezt írásban küldje meg, annak érdekében, hogy tovább léphessünk. Én is szeretném, hogyha a lett kormány felé informáljuk írásban a kormányt, és kérjük ki az ő véleményüket ebben a kérdésben. Maradhatunk ebben? Jó. No, tíz perccel hamarabb befejeztük, úgyhogy ennyi szünetet kapnak, menjenek vissza, az irodáikba, legyenek kedvesek mindenkivel, nagyon nehéz nap végéhez értük, és szép estét, legközelebb találkozunk.